Bonjour euh, à vous tous. Nous allons commencer. Jó napot kívánok mindenkinek. A Fejlesztési Bizottság ülését ezzel megnyitom. Először is elfogadjuk a napirendet. A napirend elfogadásával fogjuk kezdeni. Van egy változás Görenc úr kérésére, aki azt kéri, hogy december 18-ára halasszuk el a 14. napirendi pontunkat ez pedig a Concorda való eszmecsere a fejlesztési politika stratégiájának témájában. Így a koordinátorok ülésén 18-án, december 18-án ezt a témát majd még felvet, felvethetjük, és a délelőtt folyamán megvitathatjuk a Concorddal a szakbizottságunk stratégiáját, a fejlesztési politikát illetően, illetve a koordinátorokkal is meg eszmecserét folythatunk. És szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy Görán Szór az illetékes jelentéstevő. Elfogadjuk-e így a módosított napirendet? Rendben. Tehát akkor elfogadjuk az így módosított napirendet. Görensz úr kér szót. Tisztelt eh, elnök asszony, Görensz úr kapja meg a szót, mondja az elnök asszony még egyszer. Thank you, Madam Monsieur Deva. I was, uh, Deva úr. To my colleagues that... Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ahhoz, hogy a 18-án eh, szavazhassunk, és ugye feltételezem, hogy havazást várhatunk, Strasbourg utáni időszakról van szó. A legutóbbi alkalommal Strasbourg után minden reptér le volt zárva egy egész napot vett igénybe, hogy Londonba utazzak. Tehát csak annyit szeretnék mondani, hogy nem biztos, hogy jó ötlet a 18-ára tenni a szavazást. Szerintem a néppártos kollégák ugyanígy gondolkodnak erről. Így van ez? Egyetértenek velem? Teljesen egyetértek Déva úrral. Görens, vous avez la parole. Görens úr kért Igen, Deva úr, értem. A 14. pont elhalasztására utalt, illetve ezzel kapcsolatban szólt Déva úr, ugye december 18-ára kívántam ezt elhalasztani, de nincs szavazás ekkor, tehát itt van valami félreértés, de szeretném azonban elmondani, hogy miért fontos, hogy elhalasztjuk ezt a kérdést. Tegnap egy egy kopenhágai ülésen vettem részt, Dán képviselőkkel, a Concord-dalt folytattunk eszmecserét, a politikát, a koherenciás politikát illetően, és ezért nem tudtam részt venni a koordinátorok ülésén, pedig fontos, hogy ezt is rendre tudjuk, tehát tehát én vagyok a felelős azért, hogy azt kérem, hogy december 18-ára halasszuk el ezt a napi rendi pontot, de nem tudom, hogy Deva úr melyik jelentésről beszélt. Voilà, donc nous discuterons... Rendben, tehát akkor a 14. napi rendi pontot december 18-ára halasztjuk, nem lesz akkor szavazás, tehát azt hiszem, hogy ez problémát így nem fog okozni megkapták a november 9-i jegyzőkönyvet, hogyha ezzel kapcsolatban megjegyzéseik vannak, akkor az ülésünk végét megelőzően kérem tájékoztassák erről a titkárságot. A négyes napi rendi pont a elnöki közlemények. Tegnap jöttem vissza Kabulból. Kabul bankról egy, egy megjegyzést, illetve egy, egy beírást tettem a, a blogomon. 800 millió eurós ügyről van itt szó a Kabul bank ügy kapcsán, és a mi jelentésünk kimondja azt, hogy kik is a felelősök, és hogy hogyan, milyen módon folyt a pénzmosás, és hogy hogyan vitték a készpénzt azon a öm, tehát azon a, a repülőtársaságon, amely egyébként a bank részvényeseinek tulajdonában áll. Például az ételeknek a tálcáin vitték ki a készpénzt. Tehát ilyen új módszerek vannak. Ez fontos volt tehát fel göngyölíteni, és be kellett bizonyítani azt is, hogy a korrupció ellenes harc terén igenis, és Afganisztán próbál valamit tenni, holott óriási problémát jelent ez náluk. Ennek a jelentésnek a kapcsán még elmentünk a börtönökbe is, Úgy tűnik számunkra ebből a látogatásból, hogy Afganisztánban egyáltalán nem tartják tiszteletben az előzetes letartóztatásra vonatkozó szabályokat. Több száz ember tartóztattak le mindenféle ok nélkül, éppen ezért írtunk Kárszai elnök úrnak egy, jele, egy levelet ezzel kapcsolatban, és hogy az illegálisan fogva tartott személyeket még karácsony előtt bocsássák szabadon és a következő ülés során szeretnénk, hogyha erről beszámolnának számunkra. Egyébként még a 2014-es választások megszervezése folyik Afganisztánban. A 2010-es választások során 16 millióan szavaztak a 12 millió választása jogosult helyett, tehát ez eléggé világosan bebizonyította, hogy nagy csalás volt Reméljük, hogy megváltozik a helyzet. Nem tudom, hogy a 2010-es manuális rendszert fogják-e továbbra is fenntartani, vagy elektronikus rendszerre kívánnak áttérni. Hát itt most az idővel kell harcolnunk, mert különben 2014-ben az is ez, hogy egyáltalán nem lesznek választási listák, és ezzel tulajdonképpen el fogják halasztani a választásokat, ami egy olyan helyzet lenne, amit mindenképpen el kellene kerülni. Igen, Nos, hát ugye, mint tudják, 2009-ben az elnökválasztáson a választási megfigyelő missziót én vezettem, valóban amely, ezek a megállapítások, amelyeket ön tett igazak, ez a hatalmas méretű választási csalás, ez teljesen világosan kiderült már az első forduló során, és nem tűnt nekem úgy, hogy a mi ajánlásainkat bármilyen szinten is betartották volna, úgyhogy itt még elég sok munkát kell végeznünk, végezniük az ottani kollégáknak is. Elnök? Igen, ezekből az ajánlásokból fogjuk majd levonni a konklúziókat, hogy megalkossuk a saját ajánlásainkat, mert itt nem csak ajánlások, hanem benchmarkok is kellenek, Úgyhogy fontosak ezek a megfigyelések a 2009-es és 2010-es választásokra vonatkozóan, hogy a 2014-es választási rendszerrel kapcsolatban el tudjuk mondani véleményünket. Tehát ezért lenne fontos pontosan ismerni ezeket a részleteket a misszió munkájából. Az Európai Bizottság részéről esetleg vannak-e bejelentések? Kérdéseink nincsenek a bizottság felé. Cashman úr? Igen. Azt kérték a tolmácsok, hogy a másik mikrofont használja, mert problémák vannak a mikrofonnal, nagyon rosszul lehet hallani. Vote. vous allez sortir votre carte Akkor most megpróbáljuk a választási a, a szavazókártyákat. Megnyitom a szavazást. Elnök asszony, úgy tűnik, hogy ez a mikrofon még rosszabb. Ezt a tolmácsok is bizonyítani tudják. Bon, on, on fait un test. Hát próbáljuk meg akkor, meg, próbáljuk ki a szavazókártyákat, megnyitom a szavazást. Ez egy próbaszavazás tehát. Le Lezárom a szavazást. 24-en szavaztak, ez így rendben van. Zsoli asszony, ne haragudjon, hogy ismét közbeszólok, de azt hiszem, hogy nagyon nehéz munkája van így a tolmácsoknak, mert úgy tűnik, mintha egy mókuskerékben egerek rohangálnának <laughs> ön mellett, körülbelül így hangzik a mikrofon.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 Donc nous allons procéder. Akkor folytassuk a munkát a szavazással. Katrin Gressz jelentése következik. Te, ö, gazdasági társaságok ö, szociális ö, felelősségvállalása egyes módosítás mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. Donc le vote est ouvert. Le vote est clos. Adopté. Adopté à deux voix. Euh, donc, amendement 3. Hármas módosítás. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Négyes módosítás. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszum. Split volt, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrzést kérnek, vagy nem? Nem. Hetes módosítás. 1, Akkor a kompromisszumról újra szavazunk, a második részről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. ö, több, hat ö, szavazat többséggel. Hetes módosítás. Első rész. Mellette tehát hetes módosítás okafogyottá vált, úgyhogy erről most mégsem szavazunk. Nyolcas. Tízes. Javítja magát az elnök mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Tizenegyes mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Tizenkettes mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tizenhatos, két részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Szóbeli módosítás. De nincs száma. Tehát csak egész egyszerűen szóbeli módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Tizenkilences módosítás mellette, ellene, tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Elektronikus szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 20-ast visszavonták, 3-as kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 24-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 27-est visszavonták, 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, ezt leellenőrizzük elektronikus úton. Tehát négyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, kettő szavazattal. Huszonnyolcas, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes szóbeli módosítás mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 29-es módosítás mellette, ez okafogyottá válik. Amendment 32. És rögtön a 32-esnél vagyunk mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 33-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 34-es két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Leellenőrizzük, akkor elektronikus szavazás a második részről, 34-esről, 34-es második részéről megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, két szavazattal. 35-ös mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 36-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 38-as két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók ezt leellenőrizzük elektronikusan, tehát akkor a 38-as második részéről Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 39-es első rész, mellette, ellene, tartózkodó elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 40-es módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. És most következik a vélemény módosított formájában elektronikus szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nous votons maintenant l'avis sur le rapport euh, de... pont következik, Társadalmi felelősségvállalás, elszámoltatható, átlátható üzleti magatartás, egyes módosítás, mellette ellene tartózkodók, elfogadva.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 Egyes kompromisszum, két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tízes. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 11 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 12 mellette, ellene, elnézést, nem lehet az előzőt hasonlóan lefolytatni ezt is, mert nem fogunk 10 perc alatt mindent megváltoztatni, hiszen gyakorlatilag ugyanazok az emberek vannak itt, és ugyanaz a szöveg is, tehát egészen biztos vagyok benne, hogy az eredmény is ugyanaz lenne. Szerintem én optimista vagyok a koherenciát tekintve. Jó. Euh, oui, c'est exactement la même chose. Uh, uh nous allons continuer de... Nem, ne haragudjanak, folytatjuk a szavazást. Én jelentéstevőként minden esetre bölcs gondolatnak tartottam volna ezt a gondolatot. De én viszont úgy döntök, mondja az elnök, hogy folytatjuk a szavazást. 12-es mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük elektronikusan. Le vote Adopté. Elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16-os két részben. Első rész mellette elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. Szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva, tizenkilences mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 23-as, 24-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 25-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 26 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodók elfogadva kettes szóbeli módosítás mellette ellene tartózkodók elutasítva, 29-es mellett, 20, nem 30-as, sőt 32-es javítja magát az elnök mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 33 mellette ellene tartózkodók elfogadva 34 két részben első rész mellette ellene tartózkodók elfogadva második rész mellette ellene tartózkodók Hát ezt most nem tudom, úgyhogy leellenőrizzük elektronikusan a második részét. Megnyitom a szavazást. Úgy tűnik, hogy egy valaki nem szavazott, de most lezárom a szavazást. Elutasítva. Jó, hogy leellenőriztük. 35-ös mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 36 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 37 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 38 két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 39-es két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, most pedig Most még a vélemény módosított formájáról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Alors, nous allons voter euh, le projet d'avis de Judith Sargentini. Tisztelt kollégák, most pedig a Judith Sargentini euh, jelentés következik a keret és dél-afrikai államok, valamint az Európai Közösség közötti gazdasági partnerségi megállapodás témájában. Van egy szóbeli módosítónk, ki van mellette? PP object. Elnök asszony, a néppárt tiltakozik a szóbeli módosítás ellen. De alors, amendement... Egyes módosító. Ki van mellette? ellene, és kitartózkodik. Elektronikusan ellenőrizzük az egyes módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A módosított véleményről szavazunk elektronikus formában. Megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom. Adapté. Elfogadtuk. Nous votons maintenant. Most pedig a Gressz jelentés következik a tízes napi rendi pontunk, 15-ös módos, ki van mellette, ellene, ki van ellene, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es részenkénti szavazás első rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Inta hatos részenként első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szóbeli módosító kettes, részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szóbeli módosító hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Huszonhetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szóbeli módosító négyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a szóbeli módosítóról. Le vote est clos. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Harmincas mellette ellene tartózkodást elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette, ellene elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Inta 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 42-est visszavonták. Négyes kompromisszum mellette részenkénti szavazás, javítja magát az elnök első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. szóbeli módosító hatos mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 17-es bekezdésről részenként külön szavazás mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 47-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 7-es szóbeli mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Nyolcas szóbeli mellette, ellene, tartózkodás, ellenvetése van valakinek, egyes Júri mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es módosító részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Külön szavazás a 18-as bekezdésről, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Int a kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Int a négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli módosító tízes mellette zene, tartózkodás elfogadtuk. Júri négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. a preambulum bekezdésekről, 11-es szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 12-es szóbeli mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as szóbeli mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös szóbeli mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos, hetes javítja magát az elnök mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Szóbeli 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 17-es szóbeli mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, elfog, elfogadva, kettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most pedig elektronikusan fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 23 arányban egy tartózkodással elfogadtuk. Merci beaucoup pour vos votes et toutes mes félicitations à notre rapport. Köszönöm szépen, és Catherine Gress jelentéstevőnek pedig szívből gratulálok. Nous allons maintenant passer au point 11 de notre ordre du jour a 11-es napi rendi pont következik. Donc on va prendre... Alors, notre, notre point 11 de l'ordre du jour... Ez pedig a csendes óceáni átfogó uniós halászati stratégia témája. Punga úr a jelentéstevőnk. Nem tudom, hogy helyettesíti-e valaki. Igen, Strifler asszony. Tessék, akkor megadom önnek a szót ebben a nagyon fontos témában. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que je puis me permettre de vous demander... Köszönöm szépen. Azt kérném önöktől, hogy egy kicsit csendesebben, csendesebbek legyenek. Köszönöm szépen. Punga úr felhatalmazott arra, hogy beszámoljak az eddig elvégzett munkáról, hiszen nem tudott jelen lenni ezen a mai ülésen. Tehát az ő nevében szólok. Tisztelt kollégák! Szeretném bemutatni a jelentéstervezetet, amelyet a Halászati Bizottságban készítettem a csendes óceáni átfogó uniós halászati stratégia témájában. Egy hatalmas témáról van szó, és 1700 leütés a maximális hossza a véleménynek. A kotonúi egyezményhez tartozik ez a téma, és a csendes óceáni térségben mintegy 15 tagállam egy kiemelt megállapodás keretében együttműködik az Európai Unióval, halászati, élelmiszerbiztonsági kérdésben, illetve gazdasági fejlesztési témákban. Szeretnék öt dolgot kiemelni először is. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az Európai Uniónak követnie kell a fejlesztési célokat, koherensen kell eljárnia, ez pedig azt jelenti, hogy a halászati témában, a csendes óceáni térségben fenntartható ö, halászati tevékenységet kell folytatni, és figyelembe kell venni a klímaváltozási hatásokat. A másodszorban szeretném hangsúlyozni azt is, hogy regionális megközelítést kell alkalmazni, a szélenergia kiaknázására, illetve jó kormányzást kell biztosítani a halászati témában a csendes óceáni térségben. Harmadsorban hangsúlyozni kívánom azt is, hogy a különböző Európai Uniós fellépéseket koordinálni kell ebben a régióban, és gondolok itt különösképpen a halászati tevékenységek támogatására, negyed sorban az illegális halászati tevékenységgel foglalkoznia kell az Európai Uniónak, hiszen nagyon fontos szerepet tölt be az Európai Unió ebben a témában, illetve végül fontosnak tartom az átláthatóságot, a civil társadalom szerepét, és a professzionális szervezetek való együttműködést a halászati témában, és állok rendelkezésükre bármilyen kérdést illetően. December 12-e déli 12 óra a módosító javaslatok beadásának határideje. La parole est à aux membres qui souhaitent approfondir. Megadom a szót a képviselő uraknak és hölgyeknek, amennyiben hozzá kívánnak szólni, hogyha nem, akkor a bizottságnak adom át a szót. Nem? Neuser úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden szólnék a jelentésről. Úgy gondolom, hogy a lényegi pontokról Stifler kollega már nyilatkozott. Emlékeztetnék még egyszer a fenntarthatóságra, amelyet előtérbe szeretnénk helyezni és fontos, hogy koherensek legyenek a megállapodások is. Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy az illegális halászat a csendes óceán hatalmas térségében jobban a figyelem középpontjába kell, hogy kerüljön, és egy további alapelv, amelyet figyelembe kell venni, az a civil társadalom bevonása. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez egy jó jelentés, amelyet támogatni tudunk. Merci beaucoup. Euh, la parole. Köszönöm szépen. Messner asszonynak adom meg azt. Ja, vielen Dank, Frau Köszönöm, elnök asszony. Neuser kollega hozzászólásához csatlakozni tudok, minden bizonyan támogatni fogjuk ezt a jelentést, méghozzá két okból kifolyólag. Az egyik az az, hogy a hal állományt ott tényleg a kizsákmányolással szemben védenünk kell. Nagyon gazdag halállomány található ott, ami fontos a lakosság szempontjából is. Egyre inkább növekszik a kereslet a tonhal iránt, és egyre több az ázsiai és európai halászhajó is, amely szeretne ott fokozottabban megjelenni, mert pedig ez a helyi halászat, a fenntartható halászat szempontjából veszélyes lehet, már pedig fejlesztéspolitikai megfontolásokból szeretnénk a jövőjüket garantálni, hiszen olyan különösebben nagy ipari méretű hajóik nincsenek, úgyhogy mindenképpen arra kellene törekednünk, ahogyan az más afrikai országok esetében is van, hogy a fenntarthatóságra kell törekednünk európai szempontból. Továbbá nagyon sok ott a kis sziget állam a csendes óceán térségében, éppen ezért egy regionális megközelítés szerintem nagyon észszerű. A forrásokat jobban fel tudjuk használni, a szinergiahatásokat is fokozottabban el tudjuk érni, és az akkor tényleg jobban megfelel a regionális megközelítésnek, amely figyelembe veszi a biológiai földrajzi sajátosságokat. A partnerségi megállapodások során az Európai Uniónak erősítenie kellene ezt a regionális megközelítést, és amennyiben lehetséges, regionális megállapodásokra kell törekedni. Jó megállapodásnak tartom ezt, jó jelentésnek tartom ezt, és támogatni fogjuk. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a bizottságnak. Veronika Weiss és Thank you, Madam Chair. Eduardo de César. Köszönöm, elnök asszony. Röviden, Ponga úr ebben a véleménytervezetben nagyon fontos kérdéseket vet fel az Európai Uniónak a halászattal kapcsolatos megközelítése szempontjából. A bizottság messze menőleg támogatni tudja a véleménytervezetben felvázolt pontokat. Például azt, hogy a halászat és a mezőgazdaság, az élelmiszerbiztonság és a csendes óceán partmenti országainak fejlődése szempontjából rendkívül fontos, főleg ami a kis szigetállamokat illeti. Ezért teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy prioritást kell tulajdonítani a hosszú távú gazdálkodásnak és a halászati források gazdálkodásának, hogy biztosíthassuk azt, hogy ez a jövő nemzedékei számára is felhasználható legyen. Ugyanakkor megosztott felelősségvállalásra van szükség a partmenti tagállamok és a kis szigetállamok közös felelősségvállalására van szükség, beleértve azokat is, akiknek érdekeik vannak ebben a térségben, így az Európai Uniót is beleértjük ebbe, mert jelentős halászati flottával rendelkezik a Csendes-óceán térségében, és ugye az európai piacokra is jelentős halállományt szállítanak. A regionális halászati irányítás a tengeri tengerészeti jogszabályok értelmében jön létre, és nagyon szorosan együttműködünk az összes érintett félel a szervezeteken belül, hogy fenntartható megközelítést alkalmazunk, és fellépjünk az illegális halászattal szemben. Van egy, van egy delegációnk Manilában, a halászati szervezeten belül, és arra törekszünk, hogy a halállomány megőrzésére vonatkozóan fenntartható intézkedéseket foganatosítsunk. Még gyorsan szeretném hozzátenni azt is, hogy jobb koordinációra van szükség. Nagyobb koordináció a bizottság közös halászati politikával kapcsolatos külső dimenziójának középpontjában áll. Hangsúlyoztuk azt, hogy más osztályokkal együtt kell működnünk a kereskedelmi, fejlesztési, kutatási részlegekkel annak érdekében, hogy következetes, koherens legyen a csendes óceánra vonatkozó összes fellépésünk. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy a módosítások beterjesztésének határideje december 12 dél, és január 22-én fogunk erről szavazni, tehát már a következő évben. Most következik a 12-es napi rendi pont, 12-es és 13-as. Eszmecserét fogunk folytatni egy jelentés tervezettel kapcsolatban, fejlődés elősegítése a kereskedelem révén. Svensson úr a jelentéstevő. Et comme devait suivre la présentation par le même... És azután megint csak Svensson úr következik egy véleménnyel, a kereskedelemmel és a beruházásokkal serkentett növekedés a fejlődő országok esetében, az Európai Bizottság azonos dokumentumára alapszik mind a két anyag, éppen ezért javaslom Svensson úrnak, hogy ezt a két napirendi pontot közösen vitassuk meg. Nagyon nagy örömünkre szolgálhat az, hogy Dönü Beres úr a Trade Digital, a bizottságtól itt van, Zsors Kocsis a Devco-tól, és Mark Maes a Concord részéről részt vesznek a mai ülésünkön. Az INTA jelentését Saifi asszony vezeti, tehát ő a jelentéstevő, meghívtuk erre a mai ülésünkre, de sajnos nem tudott eljönni, ő nagyon sajnálja ezt. Tehát Svensson úr kapja most meg a szót, hogy véleményét butassa be. Köszönöm, elnök asszony. Ahogyan említette, két témában készítettem jelentést. Az egyik a DEVE szakbizottság számára készült jelentés, a másik pedig az INTA előterjesztendő jelentés, és mind a kettőt közösen fogjuk most megvitatni. Remélem, hogy a két szakbizottság amely két különböző szemszögből világítja meg a kérdést, kiegészítheti majd a nézőpontokat. Ebben a jelentésben, amelyről most első alkalommal beszélünk, megpróbáltam rámutatni arra, hogy a kereskedelem és a vállalkozások egy jó lehetőséggel bírnak abból a szempontból, hogy hozzájáruljanak a szegény országokban a fejlesztéshez mindenképpen felelősségtudatosan kell eljárniuk. Meggyőződésem, hogy a kereskedelem rendkívül fontos, a kereskedelmi politika az egyik legfontosabb szakpolitika a fejlődő országok fejlesztése szempontjából. A kereskedelmi politikai eszközök nagyon fontosak és komoly befolyással bírnak a szegényebb országok fejlesztésére. Lényegesnek tartom azt, hogy a fejlődő országokban az EU kereskedelem politikája célként tűzze ki azt, hogy a fejlesztési politika céljait erősítse. Ebben a jelentésben van egy rész, amely a fejlesztési politikáról szól, és amely kiemeli, hogy a fejlődő országok kereskedelmi kapacitását eh, erősíteni kell, az Aid for Trade, ugye mindannyian ismerjük ezt, a, ezt az elképzelést. Nagyon fontos, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a kereskedelmi kapacitást a szegényebb országokban erősítsük. Ez a fejlesztési segélyek szempontjából is nagyon fontos. A fejlődő országok számára gondoskodnunk kell arról, hogy ők is részesei legyenek a globalizációnak, integrálni kell őket, annak érdekében, hogy a nemzetközi kereskedelem részeseivé váljanak. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb feladat a fejlesztési politika szempontjából. Így tudjuk ugyanis visszaszorítani a szegénységet. Továbbá a vállalkozások tevékenységei is nagyon lényegesek. Gondoskodnunk kell arról, hogy a fejlődő országok képességét erősítsük annak érdekében, hogy saját maguk is fejlődhessenek, de nem szabad semmit sem rájuk erőltetnünk. Az Európai Unióban nagy hangsúlyt helyezünk az az egyenlőségre, a fejlődő országokat támogatnunk kell, de más partnerországokhoz hasonlóan tiszteletben kell tartanunk őket, nekik is meg kell adnunk azt a képességet, hogy saját maguk változtassanak a helyzeten és fejlődjenek. Az EU-nak, mint tárgyaló partnernek komoly felelőssége van, és az egész ország, az egész lakosság legjobb érdekét kell szem előtt tartania. a fejlődő országokkal folytatott tárgyalások során nem csak egy kisebb elit csoport érdekeit kell szem előtt tartani. Úgy gondolom, hogy az EU részéről nagyon sok mindent megtehetünk annak érdekében, hogy ez egy befogadó folyamat legyen a tárgyalások során, amely integrálja a másik felet is. A fejlesztési perspektíva szempontjából gyakorlatilag lehetetlen mindenre kitérnünk, de nagyon komoly a felelősségünk, és az illetékesek egyazó mércét kell alkalmazzák minden esetben. Például amikor a bioüzemanyagokról van szó, vagy az exportról beszélünk, ha csak egy konkrétumra helyeznék a hangsúlyt, az téves megközelítés lenne. A nemzetközi kereskedelem szempontjából támogatnunk kell a fejlődő országokat, hogy javuljanak ott az körülmények, és gondoskodnunk kell arról, hogy a szegényebb országok is bekapcsolódhassanak a nemzetközi kereskedelembe a különböző ágazatokban a növekedést támogatnunk kell a legszegényebb országokban. Egy ilyen jelentésnél nincs különösebben sok mozgásterünk, nem tudunk mindent beilleszteni a jelentésbe, hanem meg kell határoznunk bizonyos súlypontokat. De aztán ugye ott vannak a módosító indítványok, ahol több lehetőség nyílik arra, hogy a problémákra is kitérjünk, például a kereskedelem liberalizációjára, ami hatással van a fejlődő országokban a gazdaságra, aztán a munkahelyek teremtése is rendkívül fontos, és itt ellensúlyozni kell a negatív hatásokat, mint például az adóbevételek kiesését. Az Európai Unióban javíthatunk a fejlesztés, fejlesztési politikánkon, és támogathatjuk hatékonyabban a fejlődő országokat. A Concord és az Európai Bizottság is itt vannak most. Minden bizonyal jó javaslatokat fogunk kidolgozni, és számítok arra, hogy önök is hozzájárulnak majd ehhez a folyamathoz. Örülnénk annak, ha a kollégák véleményét is meghallgathatnánk ebben a témában. Köszönöm. Donne maintenant la parole à la commission. Most pedig a bizottságnak adom meg a szót, Dani Báres úrnak, mielőtt megadnám a képviselő uraknak és hölgyeknek a szót. Uh, thank you, Chair. And, uh... Köszönöm, elnök asszony. Deni Bares vagyok, a DG kereskedelmi főigazgatóságtól, és részt vettem ebben a, ennek a nyilatkozatnak a kidolgozásában kollégámmal és barátommal Giorgioval, a DEFCO um, főigazgatóságtól. Ezt is szeretnék köszönetet mondani az előadónak ezért a jelentésért. A nézetek találkoztak számos kérdésben, például ami a fejlesztés és a kereskedelem vonatkozását illeti, a regionális piacok fontosságát, de vannak egyéb alapvető kérdések is, mint a kormányzás és a tulajdonjog, hiszen enélkül semmi sem valósulhat meg. Érdemes volna kitérni néhány kérdésre, és megvilágítani néhány pontot. Szeretném kezdettől fogva leszögezni azt, hogy ami bennünket illet, szerintünk ez az új nyilatkozat, ez az új közlemény egy jövőképet vázol fel, és egyértelmű irányt is meghatároz a kereskedelmi politika és a fejlesztési politika szempontjából. Ha pedig a konkrétumokra térnék át, először is az emberi jogokat emelném ki, ez a B bekezdésben szerepel. Fontos emlékeztetni önöket arra, hogy a kereskedelmi politika az Európai Unióban és az Európai Unió külső fellépése kitér arra, hogy az emberi jogok egyetemesek és megoszthatatlanok, és a kereskedelmi politika szempontjából is ezt hangsúlyozzuk. Úgy gondoljuk, hogy ez olyas valami, ami már szerepel a szakpolitikánkban. Meghallgattam az előadót, és megnéztem az F bekezdést is, a gazdasági partnerségi megállapodásokat. Vannak olyan megállapodások, amelyeket már alkalmazunk, például Afrikában. Emlékeztetnék arra is, hogy a bizottság továbbra is rugalmas, ami a tárgyalásokat illeti. Feltételezem, hogy nem férhet kétség ahhoz, hogy a partnereinket teljes mértékben egyelő félként kezeljük, ehhez semmilyen kétség nem férhet és senkit sem kötelezünk arra, hogy bármit is megtegyen. Ha pedig a tárgyalásokat szeretnénk lezárni, valami, ami minden bizonyal hiányzik most, az a politikai szándék, hogy tényleg lezárhassuk ezen tárgyalásokat. A GSP-ről is szeretnék szólni, és az ehhez kapcsolódó vám kérdésekhez a G, I és az L bekezdések. Egyértelmű, hogy nem értünk egyet azzal, hogy az új GSP rendszer új export lehetőségeket nyit meg a legkevésbé fejlett, a legalacsonyabb jövedelmi országok számára. A legrászorulóbb országokról van szó. A lehetőségek szerintem két formában jelentkeznek, majd kevesebb lesz a verseny olyan ö, szektorokban, olyan ágazatokban, ahol termelők a leg, alacsonyabb jövedelmű országok, másodszorban pedig egy további lehetőség nyílik számukra, hogy diversifikálják a gazdaságukat, és éljenek a vám tételek csökkentésével olyan területeken, ahol a gazdagabb, fejlettebb országok nagy nyomást gyakorolnak rájuk a verseny szempontjából. Egy hatásértékelést is végeztünk és ezt az általános preferencia rendszer szabálya során teljes mértékben figyelembe vettük. Aztán ott van a nyersanyagoktól való függőség. Szeretném hangsúlyozni, hogy a nyersanyagoktól függő országok sajátosan alacsony jövedelmi országok, a Szaharától délre országok főleg. Számukra kvótamentes és vámmentes a hozzáférés az Európai Unió piacához, kivéve ugye a, a fegyverek beszerzését. Tehát a feldolgozott termékekhez képest semmilyen előnyel nem bírnak a nyersanyagok, és semmilyen korlátot nem szabtunk a feldolgozott termékek exportja szempontjából sem vonatkozik ez a kedvezményezett országokra, tehát ezen szabályok most előráthatólag egyszerűbbek lesznek, könnyebb lesz eleget tenni ezen szabályoknak, és mindenképpen megpróbáljuk elősegíteni a kereskedelmet. Egy további nagyon fontos kérdés jelenik meg az M pontban, a földvásárlások problémája szempontjából. Úgy gondoljuk, hogy a termelékenységet és a mezőgazdasági ágazat hatékonyságát mindenképpen elő kell mozdítani, és a foglalkoztatás szempontjából lehetőségeket lehet teremteni, ami a szegénységet is csökkentheti. Úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos, hogy a beruházások felelősségteljes és fenntartható módon valósuljanak meg. Éppen ezért rendkívüli mértékben támogatjuk a nemzeti és nemzetközi kedvez, kezdeményezéseket is. A felelősség teljes beruházások szempontjából. Aztán ott vannak ugye a célok, vagy a benchmarkok, a kereskedelmi megállapodások esetében a tízes bekezdés tér ki erre. Mi erre nem, ezzel nem feltétlenül értünk egyet. A monitorozással és a felülvizsgálattal kapcsolatban elköteleztük magunkat természetesen. Úgy gondoljuk, hogy az indikátorokat az érintett feleknek együtt kell meghatározniuk, Ugyanakkor nem gondoljuk azt, hogy ezen mutatókat a megállapodásokban, magukban a megállapodásokban kellene definiálni, hiszen lehet, hogy az idő során ezeket ki kell igazítani, hogy figyelembe vegyük a gazdasági környezet változásait is és nem gondoljuk azt sem, hogy ezeket automatikusan kellene alkalmazni. Hogy miért? Nos, azért, mert eh, ha a változás automatikus, akkor ez a megállapodás eh, szellemiségével szembe megy, ugyanis eh, egy kiszámítható gazdaság és befektetési környezetet szeretnénk teremteni. A társadalmi felelősségvállalásra 15-16-os bekezdések utalnak, teljes mértékben egyetértünk ezzel az alapelvel, és hangsúlyozni szeretnénk, hogy ennek önkéntes jellege teljes mértékben fontos, hogy a maximális hatást érjük el. A 19-es bekezdés a Kimberley folyamatra utal. Nyilván nem meglepő, hogy a negatív értékeléssel egy, nem értünk egyet. Mi ugyanis arról hallottunk, hogy a drágakövek és az egyéb értékes ásványok pusztán a nemzetközi kereskedelem egy töredékét jelentik. A 90-es években 15% volt ez az arány, mostanában azonban csak 1%-ot tesz ki. Tehát a Kimberley folyamat szerintem a törékeny országok gazdaságát eh, és fejlődését erősítette, tehát a mi megítélésünk erről a folyamatról sokkal pozitívabb. Végül az élelmezés biztonságról, a 21-es, 22-es bekezdésről szólnék. Szeretném hangsúlyozni, hogy Tettünk lépéseket annak érdekében, hogy az aggályokat figyelembe vegyük. Október 17-én az Európai Bizottság, a Parlament és a Tanács elé terjesztett egy javaslatot, amely korlátozni próbálja a termőföldek élelmiszertermeléstől eltérő célokra való használatát, és az élelmiszer a bioüzemanyagok termelése 5%-nak felelne meg, ami a jelenlegi fogyasztást tükrözi, ugyanakkor megtartanánk a megújuló energiaforrásokra vonatkozó 10%-os célkitűzést. Ez azt jelenti, hogy második generációs bioüzemanyagokat is fel kell használni. Tehát az a célunk, hogy a fejlesztést, az alternatív, úgynevezett második generációs bioüzemanyagok termelését ösztönözzük. Ezek ugyanis a globális élelmezés, az élelmiszer termeléssel nem fognak ütközni. Chair for uh, leaving me complete the presentation. Köszönöm szépen. Igen, hadd egészítsem ki kollégám prezentációját. Egy-két olyan gondolatra szeretnék kitérni, amely véleményünk szerint esetleg tisztázásra szorul, vagy pontosít, pontosítani lehetne. Az egyik ilyen az ötödik pontot érinti, ami az inkluzív és hatékony növekedésre vonatkozik. Szerintem A növekedés nagyon sok ágazatban hozzájárulhat a szegénység, csökkentéséhez, természetesen akkor, hogyha igazságos módon elosztásra kerül az ebből származó bevétel az adott társadalomban. Nem tudom, hogy a jelentéstevő tényleg így akarta fogalmazni, hogy ebben a bekezdésben szerepel, de egy kicsit itt úgy tűnik, mintha a növekedést exkluzív módon csak bizonyos ágazatokban kellene föllendíteni. Nem lennék ennyire kategórikus, vannak olyan ágazatok, mint például a vidékfejlesztés, ahol a fejlődő országokban nagyon sok szegény ö, ember ö, van ebben az ágazatban, és fontos lenne az ő körülményeiket javítani, de vannak olyan más ágazatok is, ahol a szegények nem ö, aktívak, de mégis a növekedés hozzájárulhatna a szegénység csökkentéséhez, tehát szerintem jó lenne egy kicsit kevésbé kategórikusan fogalmazni ezen bekezdés esetében. Ami pedig a 13-as bekezdést illeti, ami az Aid for Trade eszközökkel kapcsolatos, tehát támogatás cserébe a kereskedelemért. A tartalommal egyetértünk, azonban ami az Európai Bizottságot, illetve a donorokat illeti, szerintünk ez a helyzet. Az Aid for Trade eszközöket nem korlátozzuk, ez a legnagyobb mértékű világszerte, mármint hogy az Európai Uniós ilyen eszköz, Aid for Trade eszköz, és támogatjuk a fejlődő országok, közötti, fejlődő országok, illetve az Európai Unió közötti kereskedelmet. Jó pár projekttel kapcsolatban vannak a problémáink, több mint száz projektünk fut most a világban, az Aid for Trade keretében. Néha nincs különbség a dél délirányú kereskedelem, vagy a, a világkereskedelemben való fellépés között. Tehát azt mondjuk, hogy igazából nem látjuk azt, hogy ez bármilyen kockázatot tartalmazna, már most is ezek az iránymutatások. Ami a 14-es bekezdést illeti, egyetértünk a bekezdés célkitűzésével, szeretnénk hangsúlyozni, hogy a diverzifikáláshoz beruházásra van szükség, ez pedig a gazdaságirányításon, illetve az üzleti körülményeken múlik, tehát korlátozott annak a lehetőség, hogy a külső fellépők, illetve beruházók mit tehetnek. Szeretnénk tehát felhívni a figyelmet, hogy maguk a fejlődő országok is kézbe kell, hogy vegyék saját fejlesztési politikájukat. Természetesen támogatjuk őket, erre készen állunk, ezt már most is megtesszük, de a helyi politikai akaratot, erőt nem válthatja föl semmi. Ami a 17-es pontot illeti, az adóparadicsomok kapcsolatos erőfeszítések. Nos, azt hiszem, hogy ezen a területen a bizottság éveken keresztül igen aktív volt, és egyértelmű, hogy nem könnyű területről van szó, nem könnyű itt valós hatást gyakorolni. Továbbra is értékelnénk a parlament támogatását a tagállamokkal való párbeszéd során, hiszen önök is bizonyára tudják, hogy milyen kényes ez a terület. Mindenképpen szerettem volna felhívni a figyelmüket arra, hogy már most is folynak tevékenységek ezen a területen. Ami pedig a Kimberley folyamatot illeti, kollégám már szólt erről részletesebben, a 21-22-es ponttal kapcsolatban lenne még megjegyzésem az élelmiszerbiztonság témájában. Itt is az a kérdés, hogy mennyire pontos üzenetet akarunk megfogalmazni, hiszen lehet, hogy félreértés van itt, hogy az élelmiszerbiztonság mindig a helyi termeléstől függ. Lehet, hogy bizonyos országokban, bizonyos idő pillanatokban ez így van, de van még egy nagyon fontos aspektus, a közgazdászok ezt jól ismerik, ez pedig az, hogy az élelmiszerbiztonság függ attól is, hogy lehetőség legyen az élelmiszer felvásárlására a piacon, tehát természetesen nem csak a helyi termeléstől függ, hanem attól is, hogy meg lehessen venni a piacon levő termékeket. Köszönöm szépen, és hadd mondjam el még egyszer, hogy az anyag lényegével, nagy tartalmi lényegével egyetértek. Köszönöm szépen, most megadom a szót a Concordnak, Márk Messz fogja képviselni. Köszönöm szépen. Hölgyeim és Uraim, jó napot kívánok! Nagyon örülök annak, hogy a Concord itt kifejtheti véleményét. Mint önök is tudják, a Concord az Európai Fejlesztési Szervezetek esernyő szervezete, nemzeti platformokból áll, és jó magam a belgia platform számára kereskedelmi tanácsosként dolgozom. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon gazdag anyag, márnyalt, és nagyon sok fontos kérdésre kitér. Például az emberi jogi kérdések, jókormányzás, demokrácia, rész, demokrácia és részvétel kérdése egyaránt megjelenik benne. Vannak itt azonban olyan elemek, amelyek szerintünk hiányoznak, és ezzel kapcsolatban talán a bizottsággal vitába is bocsátkozhatnánk. De mondjuk azt, hogy nem baj, hogyha sokszor kimondunk bizonyos dolgokat, még akkor is, hogyha az Európai Bizottság már tesz valamit ezen a területen. Tehát a parlamenttel együtt esetleg ezt meg tudjuk tenni. De mi is, ami szerintünk hiányzik? Két, pont, ilyen, két ilyen pont van. Először is igaz az is, hogy az európai kereskedelmi politikának hozzá kell járulnia az európai általános külügyi politiká, politikához, szegénység csökkentése, emberi jogok előmozdítása, és így tovább. De hogyha megvizsgálunk más dokumentumokat a kereskedelmi növekedéssel kapcsolatban, akkor azt láthatjuk, hogy ezek az európai kereskedelmi stratégiákban szerepelnek, és nem abban a dokumentumban, amelyről most mi itt beszélünk. Hogyha azt a bizonyos dokumentumot megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk belőle, hogy az európai kereskedelmi politika fő célja az az, hogy az európai mm, gazdaságot defenzív politikába, tehát hogy megvédje a piacait, és minél több piacot szerezzen a világon ugyanakkor, annak érdekében, hogy az európai termékek és befektetők mindenhol a világpiacokon jelen legyenek, és megkapják a fejlődő világban a növekedésből a nekik járó szeletet, úgymond. Tehát ez egyfajta defenzív politika, és ebből a szempontból nagyon fontos az a mi véleményünk szerint, hogy a fejlődő országok saját céljaik érdekében dolgozhassanak. Tehát, hogy saját politikájukat ők maguk határozhatják meg. Ez az ownership policy néven híresült el. Azt szeretnénk, hogyha ez megvalósulna, de nagyon gyakran a kereskedelmi tárgyalások során az Európai Unió a liberalizációt szeretné minél gyorsabban megvalósítani, olyan gyorsan, ahogyan egyébként ezt nagyon gyakran harmadik világbeli mm, fejlődő országok nem kívánják megtenni. Az európai kampányok során arra kell odafigyelnünk, hogy ez az offenzíva egy kicsikét törjön le európai részről. Az EU-nak meg kell jobban nyílnia, és ez azt is jelenti, hogy a legnagyobb probléma az az, hogy annyira offenzív ez az európai kereskedelmi politika, tehát az ambícióinkat kell egy kicsikét lejjebb vinni. Másodszorban, és ez egyébként kapcsolódik az előzőkben elmondottakban, hogyha megnézzük az Aid for Trade kérdését. Ugye ez 2005 óta nagyon szépen növekedett, és az Európai Unió nagyon sokat tett ennek a sikere érdekében. Nos, hát a legtöbb értékelés az Aid for Trade-del kapcsolatban, és volt nem olyan régen Genfben egy konferencia például. Nos, ezek az értékelések azt emelik ki, hogy nagyon sokszor nem helyesen értékelik azt, hogy mire is van pontosan szüksége a fejlődő országoknak, és mást adnak, mint amire nekik igazából szükségük lenne. Tehát a donoroknak és a fejlődő országoknak jobban össze kellene hangolni az igények kérdését. Ott van például a papet, ami az IPA-hoz kapcsolódóan szeretne Nyugat-Afrika megvalósítani. Ez egy olyan rendszer lenne, amely a lehető legtöbb területre kiterjedne, és felmérné, hogy ezeknek az országoknak és azon belül a különböző ágazatoknak mire van pontosan szüksége. És ennek a felmérésnek az alapján az Európai Bizottságnak meg kellene határozni, hogy hogyan is alakítja az ő irányukba politikáját, kereskedelmi politikáját. Nagyon gyakran az országok illetve a megjelölt ágazatok esetében nem találunk összefüggést, tehát nagyon sokszor ezek egymástól elkülönülnek. Ez gyakran annak is tudható be, hogy az Aid for Trade-en belül a nemzetközi donorok, vagyis a fejlett országok megpróbálják segíteni a saját céljaik megvalósulását. Gondoljunk például Kínára, ahol mondjuk bánya koncesziókat adnak ki, és akkor közben ugye megépítenek egy utat a tengerparttól, vagy a kikötőtől eddig a bányáig, de ugyanakkor ugye itt a nyersanyag égségüket próbálják kialaki, kielégíteni. Tehát ezekre oda kell figyelni, hogy valóban a fejlődő országok valós igényeihez mérjük a hogy ezekhez alakítsuk a kereskedelmi politikánkat. És végül még két kérdés. Az IPA kapcsán egyetértek azzal a jelentésben, amikor az hangzik el, hogy a GSP reform nem feltétlenül a legszegényebb országokat segíti, meg kell vizsgálni a helyzetet, Nekünk nem tetszettek a reformjavaslatok, és alternatív javaslatokkal álltunk elő itt a parlamentnél és a bizottságnál is, és úgy gondoljuk mi, hogy a GSP jelenleg nem annyira nagy lelkű, mint amilyen korábban volt. És hogyha megvizsgáljuk azokat a vitákat, amelyek az elfogadása során a GSP kapcsán megfogalmaztunk, nos hát itt nagyon sok érdekcsoport érdekeit figyelhetjük meg, és bizony, nem szabad annak engedni, hogy a fejlődő országokat bele kényszerítsék egy szabadkereskedelmi egyezmény aláírásába. És az, hogyha különböző határidőket szabunk meg, ez mindig nyomásgyakorlást is jelent egyben, és bizonyos irányba tereli ezeknek az országoknak a jogalkotását, vagy ezt nem szabadna megengedni, mert erre sokszor nem gondolunk. Az Európai Bizottság az IPA-val kapcsolatban nagyon rugalmas, de ugyanakkor nagyon hosszú idő óta, illetve hogy nagyon szeretnénk azt, hogyha rugalmasabb lenne az Európai Bizottság, ugyanis hosszú idő óta húzódnak az IPA tárgyalások. Elnök, köszönöm. Mitchell úré a szó. Thank you. Uh... Köszönöm, elnök asszony és Svensson kollégának is köszönöm ezt a jelentést, és azt a komoly erőfeszítést, amelyet ebbe fektetett. Elismerjük, tudomásul vesszük a bizottság és a Concord választát is, ami nagyon hasznos. Szeretnék néhány dolgot felvetni a fejlesztés politika szempontjából, és az arról, hogy a fejlesztést a kereskedelmen keresztül segítsük elő. Éveken keresztül hogy Déva úr felvettett olyan kérdéseket, amelyek véleményünk szerint hozzájárulnak ahhoz, hogy a kereskedelem kapacitását növeljük a fejlődő országokban. Azt kérdeztem a bizottságtól, hogy tudassák velünk, hogy például mit tesznek annak érdekében, hogy a tulajdonjogot erősítsék ezen országokban. Igazából olyan kérdéseket vetek fel, hogy eh, hogyan tudjuk felruházni az embereket azzal a kapacitással, hogy eh, fejleszék maguk a kereskedelmet. És eh, például a tulajdonjog erősítése hogyan járul hozzá a kereskedelem erős segítéséhez. Ha például megnézem hazámat, Írországot, vannak olyanok, akik földet szereztek, és tőke révén bizonyos ipari kapacitást tudtak felépíteni. Strasbourgban két héttel ezelőtt Dennis O'Brien honfitársam hangsúlyozta, hogy a bank ágazatot erősítik Haitin, tehát hogy például a bankrendszert lehet felépíteni olyan országokban, ahol nincs bankrendszer, ez ugye Afrikában is megtörténik. És amikor ellátogattam ezekbe az országokba, akkor azt tapasztaltam, hogy a mobil telefonokat, a fiatal generációkat gyakran jobban használják, mint például jó magam. Ezek komoly lehetőségek, tehát felhasználjuk mi ezen lehetőségeket, ahhoz például, hogy megteremtsünk egy bankrendszert egy olyan országban, ahol hiányzik ez a bankrendszer. Aztán a biztosítási rendszerek, ugye nem csak a termést kell biztosítani ezekben az országokban, és egyfajta üzleti ciklust kiépíteni, de meg kell adni a lehetőséget, az eszközöket az emberek számára, hogy valamilyen fajta biztosítási rendszert kiépítsünk, és a fejlesztéspolitika ezt is lehetővé teszi. Volt a héten egy szeminárium, egy meghallgatás a fejlődő országokban a fogyatékkal élő személyek témájában és a jelentés N pontja utal arra, hogy a fejlesztést a kereskedelem révén tudjuk előmozdítani, úgyhogy a nőket is felruházok bizonyos lehetőségekkel, mert a gazdaság és a fejlődés, a szociális fejlődés szempontjából ez eh, nagyobb jövedelmezőséget biztosít. Tehát a kapacitást kell kiépíteni. Hogyan gondolkodik a fogyatékkal élőkről és a nőkről a bizottság a fejlesztés előmozdítása szempontjából? Nagyon hálás lennék, hogyha kaphatnék választ ezekre a kérdésekre, tehát alapvetően arra, hogy hogyan tudjuk biztosítani, erősíteni a vállalkozó szellemet ezen országokban. Köszönöm. Merci beaucoup. Je me donne la... Köszönöm szépen. Most magamnak adom meg a szót. Väldigt mycket gott i denna rapporten. Jeg har sett spesiell pris på at du snakket om skatteparadisene, f.eks. Ön ugye beszélt például az adóparadicsomok kérdéséről, ez szerintem nagyon helyes volt. Ugye szó esett a nyersanyagokról is, és arról, hogy a vállalatoknak társadalmi felelősségvállalást kellene kötelező jelleggel vállalnia. Ez nem lehet csak opcionális. Ettől függetlenül ebben a jelentésben vannak olyan dolgok, amelyek hiányoznak. Mire is gondolok konkrétan? Arra, hogy a vámbevételek csak a akkor, illetve hogy csak úgy ö, csökkenthetők, hogyha igazából ezeknek az országoknak egyben kárt okozunk. A a fejlett országokban ez az ország bevételének 5-10%-át jelenti, de például Afganisztánban az ország bevételének akár 40%-át is jelenti, vagy Madagaszkáron akár az 50%-át is az ország bevételének a vám tehát amennyiben ezeket csökkenteni kívánjuk, akkor a helyi cégek fogják meginni ennek a levét, és kevesebb bevétellel tudnak majd számolni. Tehát mindenképpen az a feladatunk, hogy adjunk az országoknak egy kis mozgásteret, hogy tudjanak alkalmazkodni az új helyzethez, és hogy ne, szab, ne kelljen nekik azonnal és nagyon gyorsan lecsökkenteni a vám szintjeiket. És ugyanakkor a vállalatokat pedig felelősségteljes cselekvésre kell felszólítani. Gondolok itt például az anyacégekre, a multinacionális cégek esetében, ugyanis ezek nagyon gyakran a természeti erőforrások kiaknázása érdekében tönkre teszik a környezetet például. Arra van szükség, hogy az anyacégek az anyacégeket felelősségre vonjuk a környezetvédelmi károkozásért, akkor, amikor a nyersanyagok kiaknázása során ilyen károkat okoznak. Tehát figyelembe kell ezt a fejlesztési szempontot venni. Az elmúlt 40 éve évben azt láttuk, hogy ezeknek az anyacégeknek az a fő profilja, hogy kiaknázzák a természetet, ugyanakkor nem fizetnek adót, majd a végén gyorsan távoznak. Köszönöm szépen, én is szeretném megköszönni Svensson úrnak a jelentését. Nagyon jól megalapozott jelentés ez. És néhány olyan kérdésre tér vissza, amely tulajdonképpen mindig is érdeklődésünk középpontjába állt, ami, amióta csak a kereskedelmi kérdésekkel foglalkozunk. A kereskedelem erejét nem szabad alul becsülni, de ugyanakkor azt sem szabad alul becsülni, hogy mennyire nagy szerepe lehet a szegénység csökkentésében. Ez egy fontos eszköz, de megfelelő politikával kell kísérni, hogy minél pozitívabb hatása legyen a helyi lakosokra. Az én gondolatom arra vonatkozik, hogy az informális gazdasági területről kevés szó esik ezekben az országokban. Mire is gondolok? Az informális gazdaság lehetővé teszi azon országok, azon személyek számára, akik gazdasági tevékenységbe fognak, hogy egyfajta átmeneti időszakban, amíg a semmiből a formális gazdaságba térnek át, egy ilyen informális fázison keresztül menjenek át. Gondolok például azokra a termékekre, amelyeket ilyen informális csatornákon át árusítanak, Indiára gondolok, Kínára gondolok, mindazok, akik már jártak Afrikában, tudják, hogy gyakorlatilag kilométereken és kilométereken keresztül az informális gazdaság különböző termékeit látjuk kipakolva az út szélére, és ez az informális gazdaság nem afrikai származású termékekből áll és ez nem a kereskedelmi dömping, hanem a pénzügyi dömping alá tartozik. Ez pedig ugye a Genfi egyezmény alá tartozó kérdéskör, de ezt szinte mindig figyelmen kívül hagyjuk évektelen évek óta. Nem tudom, hogy ezzel a problémával hogyan tudnánk foglalkozni. Volt egy Kína-Európai Uniós csúcs találkozó itt Brüsszelben, Kb. három percig tartott ez a napirendi pont. Az Európai Uniós személyek elmondták, felvetették a problémát, de olyan vehemens ellenállásba ütköztek a kínai fél részéről, hogy gyakorlatilag vitára nem is nyílt lehetőség. Azt hiszem, hogy ezen mindenképpen el kellene gondolkodnunk, hogy hogyan tudjuk jobban védeni az afrikai országokat ezen informális gazdasági dömping elől. Ki kellene tehát dolgozni egy stratégiát. Nem lesz könnyű minden esetre, az biztos. De egy rendkívül fontos kérdésről beszéltem. Azután egy második pont. Azért Afrikában nagyon sok pozitív tendenciát is láthatunk, ugyanis az átlagos növekedési ráta 5% körülire tehető, ezek valós növekedésről számolnak be ezek a számok, és Afrika teljes egészében makroökonomiai szempontból sokkal jobban reagált a válságra, mint bárki más a világon. És az adósságválságot is már maga mögött hagyta, tehát itt hatalmas lehetőségek nyílnak most meg gyakorlatilag az afrikai ö, államadóságok most már csak afrikai forrásokból ö, táplálkoznak, és ez rendkívül pozitív fejlemény, és mindenképpen támogatnunk, ösztönöznünk kellene ezt a folyamatot. Az Afrikából származó kereskedelem a világ többi részében nagyon alacsony szinten marad meg, holott a gazdasági növekedésük igen magas Szerintem ez annak tudható be, hogy Afrikán belül, tehát a különböző afrikai régiókon belül valósul meg egy magasabb szintű kereskedelem. Nagyon sajnálom azt, hogy a gazdasági partnerségi egyezmények során nem sikerült kiaknázni ezeket a lehetőségeket, Mindent a kereskedelmi biztos vállára tettünk, és a fejlesztési biztost nem vontuk be ezekbe a tárgyalásokba, holott itt a kettő szorosan összefüggene ezeknek az egyezményeknek. Mindenképpen kettős dimenzióról kellene tanúskodniuk. És egy utolsó gondolat, a még gyenge lábakon álló piacok védelmével kapcsolatban azt hiszem, hogy az az érdekünk, hogy Bill Clintonra figyeljünk oda, aki meg a kulpázott az amerikai szenátus előtt a haiti mezőgazdasági problémákkal kapcsolatban. Ő azt mondta, hogy vállalja a saját felelősségét, és mi is volt ez a felelősség, az, hogy gyakorlatilag a haiti mezőgazdaságot semmisétette, tette, nem védte meg kellőképpen. Tehát itt ezért egy politikai problémával is szembeállunk. Hogyha egy kis védelemre van szüksége az embereknek azért, hogy politikájukat meg tudják valósítani, és nem biztosítjuk számukra ezt a védelmet, akkor mindenképpen bukásra van ítélve ez a kezdeményezés. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem nekünk is kellene egy meghallgatást szerz, szerveznünk, amelyben megvizsgálhatnánk, hogy esetleg európaiak is vállalják a saját felelősségüket. Sargentini asszony következik. Egy kis késésben vagyunk egyébként a napirendünkkel kapcsolatban, úgyhogy mindenki csak három percet kap. Thank you, Chair. I get that message. Köszönöm szépen, igen, fogtam az üzenetet. A kereskedelmi fejlesztési vitákat mindig azzal érdemes kezdeni, hogy a Lisszaboni szerződés, e, illetve az Európai e, Unió működéséről szóló szerződések tartalmazzák ezt a 208-as e, cikket, ami a fenntartható, fenntartható aspektusról szól, illetve a szegénység csökkentésének előtérbe helyezéséről, és amikor fejlesztésről, kereskedelemről, beszélünk, akkor bizony nagyon is megvan annak a lehetősége, hogy csökkentsük a szegénységet, de a kereskedelemmel kapcsolatos viták általában oda vezetnek, hogy azt mondjuk, hogy hát ez nem is külügy, pedig, pedig az. Szeretnék gratulálni Ian Svenssonnak, kiváló jelentést készített, egy olyan jelentést, amely jól mutatja, hogy hol vannak az erényeink és hol vannak a hiányosságaink. Azonban továbbra is megdöbbent az, hogy hogy ugye beszéltünk az egész kereskedelmi politikáról, a Döfugtől biztos úrral, most pedig ugye a fejlesztés vettük elő. Ha már rögtön az első körben így jártunk volna el, akkor nem kellett volna fejlesztési kereskedelmi politikát kialakítanunk. Saját magamnak is gratulálnék, hiszen megszavazták a jelentésemet, mondván, hogy a kelet-afrikai partnerségi megállapodásokat nem ratifikálja ez a parlament. Támogatom azt, vagy nagyon örülök annak, hogy az én általam adott üzenetet komolyan vették. A fejlesztési politika azt mondja, hogy ez a gazdasági partnerségi megállapodás nem kedvező az adott négy kelet-afrikai ország számára. Hallottam, hogy a bizottság azt mondta, hogy a kereskedelmi akadályok a, keres, a nyersanyagokkal kereskedő országok esetében nincsenek akadályok. Ebben igaza van, de nagyon sok fejlődő ország, amely nem a legkevésbé fejletlen országok közé tartozik, kereskedik ilyen nyersanyagokkal, és nem mindig vannak megfelelő ösztönzők életben, tehát oda kell figyelni arra, hogy más fejlődő országok ne kapjanak ilyen jellegű ösztönzést. Fontos a munkahelyteremtés, és az, hogy jobb jövedelemre tegyenek szert. A nyersanyag kereskedelem tehát mindig fontos. Ami pedig a bioüzemanyagot hasz, illeti, ez is egy nyersanyag, hiszen a bioüzemanyag gyártása, illetve előállítása gabonából nem mindig történik meg a fejlődő országokban. A bioüzemanyagok esetében legyünk őszinték egymással. Igen, látom elnök azt, hogy még két megjegyzéssel élnék. Legyünk őszinték tehát. Addig, amíg az 5 százalékos küszöböt megtart, megtartjuk, addig a földszerzés, a föld átvételének, a folyamatának mi is részesei vagyunk, a land grabbingnek. Igen, igen, hallom, elnök asszony, de még két megjegyzésem lenne, tehát az utolsó megjegyzésem. Már 48 másodperces késésben van, mondja az elnök. Értjük, hogy mit akar mondani. Köszönöm, elnök asszony hadd mondjam el, hogy én vagyok a zöldek jelentés, árnyék jelentéstevője. Monsieur Neusser, vous avez la parole. Trois minutes. Neusser úr, három perc. Ja, vielen Dank. Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm Svensson úrnak is, az előadónak. Azt hiszem, hogy a kiegészítés és az előzetes megjegyzés, amit eddig hallhattunk, Nos, ezek mind szükségesek voltak. Hálás vagyok azért is, amit a bizottság közölt, illetve amit nem közölt annyira világosan, sem a bizottság, sem a Concord. Mind a kettőtől, a bizottságtól és a Concordtól is egyértelműbb utalást szerettem volna hallani. Számomra sok minden, amit a két intézmény tudatott velünk, túl homályos volt. Szerintem egyértelműben kell ezt a vitát lefolytatnunk. Itt végeredményben egy nagyon fontos fejlesztéspolitikai kérdésről van szó. Szerintem azt hiszem, hogy Görenc úr hozzászólása volt, amely rámutatott arra, hogy nem csak a politikai biztosra kell odafigyelnünk, hanem a fejlesztéspolitikai illetékest is be kell vonnunk, Pivax biztos urat, ez rendkívül sürgős. A biztos fellépését az AKC országokban tapasztaltam, jelen voltam, de nem így kellene a partnerekkel egyeztetnünk, amikor egyenlő félként tekintünk rájuk, már pedig itt ebben a megállapodásban erről van szó. Koherens fejlesztés politikát és kereskedelmi politikát akarunk, és arra számítunk, hogy egyenlő félként beszéljünk a partnereinkkel. Így azonban nem bánhatunk a partnereinkkel. Már csak tartalmilag sem kezelhetjük őket így. Nagyon komoly kihívásokkal kell boldogulnunk, a kereskedelmi kapacitás erősítése fontos, de oda kell figyelnünk ezen kereskedelmi kapacitás minőségére is. Tehát nem csak a mennyiség az, ami döntő, hanem fontos, hogy meghatározunk olyan kritériumokat is, amelyekből megállapíthatjuk, hogy a szegénység leküzdéséhez hozzájárulunk-e. Nincs megfelelő mércénk ahhoz, hogy ezt megállapítsuk. Még néhány dolgot emelnék ki, azt hiszem, hogy a nők szerepe, a mikrofinanszírozás, ezekről hallhattunk, és ezek lényeges kérdések, de nem kapott elég figyelmet a gazdasági partnerségi megállapodások kérdése és az általános preferenciarendszer sem. Bizottságként feladatunk, hogy a jelentést ezekben a pontokban szerintem kiegészítsük. Ja, die anderen Punkt. A többi pont pedig Hát mivel kevés idő áll rendelkezésünkre, ezeket nem tudom elmélyíteni, de még valamit kiemelnék, amit fontosnak tartok. Az Európai Bizottság beszélt arról, hogy az adóparadicsomokkal szemben korábban heves küzdelmet folytatott. Szeretnék egyértelmű jelzést kapni arra vonatkozóan, hogy mennyiben volt ez a küzdelem sikeres, és hogy hogyan tudjuk mi ezt erősíteni a parlamentben. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole à Monsieur Köszönöm szépen. Svensson úr kapja meg a szót. Kortet, pár minuter. Kérem röviden. Tack så mycket, fru ordförande. Tack för alla kloka. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a kérdéseket és a megjegyzéseket is. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az egyik jelentés ugye az Intától származik, és um, ezért kell nekünk foglalkoznunk ezzel a jelentéssel. Csak megismételni tudom, hogy örülhetünk, megelégedéssel nyugtázhatunk bizonyos kérdéseket, de azért um, egyenlő félként kívánunk a partnereinkkel bánni, és a két szakbizottság is egyelő félnek minősül ugye az adóparadicsomok, a Kimberley folyamat, ezek nagyon fontos kérdések a kereskedelem szempontjából, ezt mindannyian tudjuk. Eddig még nem sikerült a céljainkat elérnünk. Úgy gondolom, hogy egyéb intézkedéseket is megfontolhatunk, de remélem, hogy dolgozni fogunk annak érdekében, hogy a kereskedelem ne pusztán a szegény országokat tartsa szem előtt. Mindenképpen figyelme kell venni a diversifikációt is a kereskedelemnél. Tudom, hogy kevés az időm, úgyhogy csak néhány szó. A kereskedelem támogatása, a fejlesztés elősegítése a kereskedelem révén. Ez olyas valami, amit a kínaiak is alkalmaztak. A beruházások támogatása az érintett országokban egy további fontos pont. Összességében véve azonban úgy gondolom, hogy jó ez a javaslat, és az Intával jó lesz az együttműködésünk. Köszönöm a bölcs és érdekes megjegyzéseket. Nous allons maintenant aborder le point 15 de notre ordre Köszönöm szépen, most pedig a 15-ös napi rendi pont következik. A éves pénzügyi keret előkészítése az EU afrikai, karibi és csendes óceáni országokkal és a tengeren túli országokkal és területekkel folytatott együttműködésének finanszírozására vonatkozóan. Önök is jól tudják, hogy ez a finanszírozás nincs benne a költségvetésben, és ezért az Európai Parlament távolságban maradt a tárgyalásoktól, ezt 2020-ban megkívánjuk változtatni, és ezért egy saját kezdeményezésű jelentés készül, ez pedig a 11. Európai Fejlesztési Alap. Meg is adom a szót Tirolien úrnak. Merci, madame la Köszönöm szépen, kedves kollégák! Három hónappal azután, hogy elfogadtuk álláspontunkat, a legfontosabb Európai Uniós külső segítségnyújtási eszközzel kapcsolatban gyakorlatilag úgy tűnik, mintha nem lennénk abban a helyzetben, hogy valós tárgyalásokat folytatunk, ugyanis az európai büdzsé erre nem enged lehetőségeket, erre majd még visszatérek. Remélem, hogy ambiciózus szöveget tudunk majd kidolgozni, minél többen tudják ezt majd támogatni, és a bizottság és a tanács részéről is meghallgatásra találnak szavaink szerettük volna a különböző, a következő, a több éves pénzügyi terv kapcsán azt láthatjuk, hogy a 11. Feddel kapcsolatban a legkevesebb, amit mondhatunk, az az, hogy 11%-kal kevesebb a bizottság általi első javaslathoz képest a jelenlegi helyzet, és minél inkább részletes javaslatokat olvasunk, azt láthatjuk, hogy a fejlesztési politika az, amely leginkább megszenvedi a megszorító intézkedéseket. Pedig ez sosem volt e- nagyon, illetve hogy ez mindig is nagyon hatékony volt, és végül szeretném felvázolni a jövő fejlesztési politikájának képét a kotonúi egyezmény kapcsán, akkor, amikor az Európai Unió reformokat hajt védre, végre a fejlesztési politikájában, a 11. Európai Fejlesztési Alap 2015-re lép majd életbe. Nos, hát ezzel az első konstatációval szeretnék utalni azokra a gondolatokra, amelyeket munkadokumentumomban jeleztem. Az egyik ilyen probléma a Fed ö, költségvetésítésje. 2020-tól kezdve az európai büdzsé egészen máshogy fog kinézni. Az biztos, hogy a mostani megszorító intézkedések kapcsán is annyira mm, bölcsnek kell lennünk, hogy megőrizzük ezt az eszközt. Azután a különbségtétel elve a Feden belül. Nem voltam túl optimista ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de Pibász úr megerősítette azt, hogy a nemzeti borítékokat az Ákácsi országok számára megnyírbálnák. Ennek nagyon örülnék egyébként, ha ez valóban így lenne, ugyanis úgy gondolom, hogy ezekben az országokban a fejlesztési segélyek még nagyon nagy hozzáadott értéket képviselhetnek. Ilyen például az adózás kidolgozása, vagy pedig az egészségbiztosítási rendszer. Ami pedig a magánszektort illeti, nagyon örülök annak a munkának, amelyet korábban végeztünk Gerenc úr jelentése kapcsán. Ebben az új mechanizmusban a legfontosabb célnak annak kellene lennie, hogy a, fejlesztés, a fejlesztésre szoruló országokban a szegénységet csökkentsük. És megpróbáljuk a helyi magánszférába terelni a pénzt. Éppen ezért szeretnénk, hogyha a bizottság független és megalapozott hatásvizsgálatokat készítene a, ezeknek az országoknak a szegénység csökkentési programjaival kapcsolatban, a környezetvédelmi kapcsolataival és a adósság csökkentő programjaival kapcsolatban. Az AKC országok partnerségével a, nem az Európai Unió egyoldalú prioritásain kívül figyelembe kellene venni azokat a politikai ö, párbeszédeket, amelyeket AKC partnereivel fogtat és, ö, folytat, és ezeket ö, meg is kell valósítani, és nem szabad elfelejteni azt, hogy az alapszociális szektorban nagyon kevés pénz érkezett egészen mostanáig a tízes feden belül. Márpedig ezek nagyon fontos célok, a milleniumi fejlesztési célok megvalósítása szempontjából elengedhetetlenek az Ákácsi országokban, úgyhogy fontos lenne az, hogy a, a jövőbeli Fedből 20%-ot mindenképpen az egészségügyre és az oktatásra folytassunk. Ugyanis így lehet a tengeren túli területeket fejleszteni, és azt szeretnénk elérni, hogyha az új javaslatok, az úgynevezett DAO-k, a tengeren túli társultagok Ez rendkívül fontos helyi szinten, azokban a, azokon a területeken, amelyeken az AKC megállapodások már nem hoztak túl sok hozzáadott értéket. Tehát partnerséget kell folytatni, a fenntartható fejlődés, a versenyképesség és a klímaváltozás elleni harc fő céljainak figyelembevételével. Köszönöm szépen, és várjuk az együttműködést. Na és nagyon szívesen dolgozunk együtt a bizottsági kollégákkal is. Elnök, most megadom a szót Görenc úrnak két percre, mert öt perc múlva megérkezik a ciprusi külügyminiszter. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tirolien úr megjegyzései, Tirolien úr várja a kollégák megjegyzését, azonban nem látom, hogy hogyan fogunk itt eszmecserét folytatni, ami az Európai Fejlesztési Alapot illeti, ezzel senki nem foglalkozik. Tehát megígértük, hogy bevonjuk a költségvetésbe az Európai Fejlesztési Alapot, de a tagállamok úgy viselkednek, mint hogy ez az ő a szolgálják, és nem pedig a sajátunkat. és egységben nézik a dolgokat, úgy tűnik, mintha egy kötelezettségvállalást amely 2014-ig egyre több költséget vesz fel, mint hogyha ezt egy kiigazítási eszközként használnának arra, hogy a jelenlegi problémákból kilábaljanak. De hát ez, az, ez tulajdonképpen a becsapás, és most nem is találom a helyes szavakat. És szeretném az ellenvetésemnek hangot adni, és ezen kívül természetesen ezt az ellenvetésemet jelezni is fogom, módosító javaslat formájában, és a parlament oldaláról megpróbálom a mi aspektusainkra fölhívni a figyelmet. Gondolok itt a, az Európai Fejlesztési Alapra, illetve a többi eh, fejlesztési eh, aspektus az egész elfogadhatatlan, és ugye itt a politikák koordinálása forog kockán, a demokrácia egy részét feláldozzuk, pedig már így is, így sem magas szintű az ellenőrzés. és mégis csökkentjük a, a rendelkezésre álló forrásokat, ez pedig árulásnak tartom, elnök. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a bizottságnak kettő percre. Euh, merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyáltalán nem egyszerű a feladat, amit rám bízott. Megpróbálom nagyon röviden egy-két gondolatban összefoglalni a mondandómat. Először is köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, illetve a köszönettel tartozom a támogatásért is, amely szerepel a jelentésben. Kollégám, aki a határon túli területekkel foglalkozik, sajnos nem tudott ma eljönni, ezért elnézést kérek. Most pedig nézzük azokat a kérdéseket, amelyekről a jelentéstevő már szólt egyrészt. Ami a költségvetésbe való beemelést illeti, osztjuk a jelentéstevő véleményét, és a 11. Európai Fejlesztési Alapot a költségvetésben szeretnénk tudni, a 2014-2020-as időszakban erre fogunk fölkészülni. Megpróbáljuk a különböző tagállami álláspontokat harmonizálni, illetve önkéntes alapra helyezni a részvételt. Bon, concernant la, concernant la, la diffenciation, effectivement le... Ami a differenciálódást illeti, vagy a differenciálizálódást, a nemzeti allokációkat előirányozzuk az AKC országok számára, és figyelembe vesszük a források kiosztásának metodológiáját különböző kritériumok alapján. Ide tartozik a kiszolgáltatottság, illetve a földrajzi helyzet, tehát a, a sziget a helyzete, mindezt a kotonói megállapodás keretében vizsgáljuk szeretném elmondani azt is, hogy itt a diver, differenciálás esete, a differenciálás aspektusa egyáltalán nem új, és az Európai Fejlőztési Alapban megpróbáljuk a leginkább rászorulókat előtérbe helyezni, a kotonúi egyezményt figyelembe véve, de nem fogunk megfeledkezni a többi rétegről sem. Tehát a következő programozási időszakban ugyanígy részesülnek majd az európai fejlesztési alapokból, illetve az Európai Uniós költségvetésből. Ami pedig a mixázs eszközét illeti, ez sem új, ez egy olyan eszköz, amelyet tovább kívánunk fejleszteni, bővíteni szeretnénk, és ezzel a finanszírozás területén hatást kívánunk kifejteni. Tanulmányok vannak kilátásban, ezen eszköz kiterjesztését illetően. Ami pedig a tematikus koncentrációt illeti, azt kívánja elnök asszony, hogy hagyjam abba a felszólásomat? Rendben. Merci, je suis désolée, c'est un peu contraint, mais bon. Igen, ne haragudjanak, hát az idő az aranyat ér. Mitchell úré a szó, két percben maximum. Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden. Szerettem volna megköszönni Charlesnak az elmondottakat. Miután itt van a bizottság, el szeretném mondani azt, hogy a koherencia csak akkor valósítható, valósítható meg a koordinációval együtt, hogyha nagyobb és, és egyben így nagyobb hatást el tudunk érni, hogyha a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament összedolgoznak ebben az ügyben. A parlament, a bizottság tehet akárhány javaslatot, de hogyha a miniszterek tanácsa nem hajlandó figyelembe venni ezeket a kérdéseket, akkor úgyse fogunk előre lépni. Ezért lenne jó, hogyha a nemzeti parlamentek a, az Európai Parlamenttel kéz a kézben járnának, és rávennék együtt az Európai Tanácsot arra, hogy megvalósuljon ez a koordináció. Enélkül ugyanis nem valósítható meg az, hogy az életkörülményeket javítsuk a fejlődő világban. Tehát itt jobb szervezésre van szükség, koordinációra nemzeti parlamentekkel. Legalább azokon a évente kétszeresedékes találkozókon, amelyeket itt a parlamentben szervezünk meg. Köszönöm szépen. Tirolien úré a szó két percre. Nagyon röviden. Önök is tudják, hogy ez egy munkadokumentum. Meghallgattam a különböző megjegyzéseket. És Görenc úr nagyon keményen lépett fel, és majd találkozunk, megvizsgáljuk azt, hogy hogyan lehetne a végső dokumentumba beépíteni ezeket a gondolatokat. arra is rá kellett jönnöm, hogy néhány problémával kapcsolatban megnyugodhatunk. Az országok többsége fog kapni pénzt, tehát nem fogják teljesen visszavágni ezeket a támogatási összegeket, ahogyan azt az első fázisban gondoltuk. de az együttműködést tovább fogjuk folytatni, egyeztetni fogunk még, hogy a dokumentum a jó irányba haladjon, és globálisan tudja majd tükrözni az Európai Parlament álláspontját. Tehát ennyit tudok mondani lezárás közként, hogy folytatjuk a munkát, és remélem, hogy már januárban egy olyan dokumentumot tudunk a képviselőtársak elé terjeszteni, amely véglegesnek mondható. Elnök, köszönöm szépen, nagyon köszönöm. Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy szakbizottságban másodszor is találkozhatunk Erátó Kozászku Márkulisz asszonynal, aki külügyminiszter Cipruson. Az ön mai látogatásának célja az, hogy Eston asszony nevében elmondja azt, hogy hogyan is alakult az elmúlt, a legutolsó találkozója a külügyminisztereknek, október 15-én Luxemburgban a fejlesztéspolitikai kérdésekkel kapcsolatban. Ott ugye a millenniumi fejlesztési célok utáni időszakra vonatkozó célokról folyt a vita, és a Rio plusz 20-ról, annak érdekében, hogy az átmeneti társadalmak megfelelőképpen tudják kezelni ezt a helyzetet, és az Európai Bizottság, illetve az európai társadalmak is ezt jól vegyék. Európa a külügyek területén az unió szociális hozzáállását és a fejlesztéspolitika finanszírozását célzó dokumentumokat fogadtak el. 2015 utáni időszakra vonatkozó ö, helyi kezdeményezések kapcsán 2013-ban egy jelentést fogunk elfogadni, és várjuk azt, hogy a bizottság milyen ö, tervet dolgoz majd ki. Ami pedig a fejlesztés finanszírozását illeti, hát hadd adjak hangot szkepti, szkepticizmusomnak, még akkor is, hogyha a fejlesztési miniszterek elkötelezték magukat, és azt mondták, hogy 2015-re a GDP 0,7%-áig terjedő összeget fognak fejlesztéspolitikai célokra fordítani, de mégis úgy tűnik a mostani vitákból, hogy ennek pont az ellenkezője fog megtörténni. Éppen ezért azt várjuk, hogy hogyan fog alakulni a helyzet, és ennek érdekében fogunk egy levelet kiküldeni a tagállamok fejlesztési minisztereinek, hogy látogassanak el szakbizottságunkba, és számoljanak be céljaikról. Úgyhogy nagyon várom miniszterasszony referátumát a tanácsüléséről. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek eh, a külügyi főképviselő Ashton alelnök asszony nevében, és tájékoztathatom önöket a tárgyalásokról, a tanácsi következtetésekről, a fejlesztési tanács üléséről, amelyet október 15-én tartottunk Luxemburgban. Mint mindig, nagyon hasznos alkalom volt ez ahhoz, hogy egy stratégiai, politikai vitát folytassanak le a fejlesztési miniszterek az EU-ban. És szeretnék élni most ezzel a lehetőséggel, és köszönetet mondani az Európai Külügyi Szolgálatnak, valamint az Európai Bizottság szolgálatainak a kitűnő együttműködésükért a külügyi tanácsot megelőzően, valamint az ülés során tanúsított együttműködésükért is. Az októberi luxemburgi tanácskozáson megbeszéltük az előrelépéseket különböző szakpolitikai területeken, mint például az EU nak az átalakulott társadalmaknak nyújtott támogatásáról, valamint az EU reziliencia politikájáról is eszmét cseréltünk. Továbbá lehetőségünk nyílt arra, hogy vitázzunk az egyik központi fontosságú fejlesztéspolitikai kérdésről, a 2015 utáni globális keretről. Ez egy olyan téma, amely messze túllép a fejlesztés politika keretein, valamint a fejlesztési együttműködésen. Úgy is mondhatnánk, hogy messze menőleg ez arról szól, hogy milyen fajta jövőt szeretnénk, és milyen jövő érdekében kívánunk együtt dolgozni. Ez egy olyan téma, amely esetében minden bizonyal önök és jó magam az elmúlt év, az elkövetkező évek során még számos alkalommal beszélhetünk. Számítok arra, hogy megismerhetem az önök elképzeléseit is ezen nagyon fontos kérdéskörről. Még mielőtt az első napirendi pontra áttértünk, a fő képviselő megerősítette, hogy a jövőben a külügyi tanács és a fejlesztési tanács ülései külön kerülnek megrendezésre, és félnapos tárgyalásokról lesz szó. Ez olyas valami, ami amit kért az Európai Parlament és miniszterek is, és nagyon örültünk annak, hogy megszületett ez a döntés. Engedjék meg, hogy áttérjek a fő napirendi pontra, a millenomi fejlesztési célok elérésének 2015-ös végdátuma utáni keretre és a Rio plusz 20 konferenciát követő intézkedésekre. A főképviselő hangsúlyozta, hogy személyesen kötelezettséget vállal ebben a, ezen a területen, és hangsúlyozta, hogy mennyire fontos egy koherens és átfogó Európai Uniós megközelítés, Egyrészt a 2015-ös végdátum utáni vitáról, valamint a Rio Plus 20 konferencia nyomon követéséről is. Erre a konferenciára ugye idén júniusban került sor. A bizottság egy nem hivatos dokumentumot is kiadott, ebben azt tükröződik, hogy a koherencia és a koordináció a Rio Plus 20 konferencia utáni időszakban, valamint a 2015-ös végdátum utáni keretről ez, ezt ugye köröztették a tagállamok körében, és a főképviselő rámutatott arra, hogy mennyire kitűnő volt az együttműködés Potocsnyik biztos úr és Pivax biztos úr között. Felkérte aztán Pivax biztos urat, aki az ENSZ magas szintű csoportjának tagja, hogy rövid tájékoztatást adjon a szeptemberi első tanácskozásról. Pibax biztos hangsúlyozta a további lépéseket, amelyeket a 2015 utáni keretről megtesznek majd. Májusra, 2013 májusára várható a jelentés, és az ENSZ közgyűlése 2013 szeptemberében megvitatja ezt a kérdéskört, és ezzel párhuzamosan egy munkacsoport is dolgozik a millenómi fejlesztési célokon ami az érdemi kérdéseket illeti, hangsúlyozta, hogy továbbra is hangsúlyos marad a szegénység felszámolása, és felül kell vizsgálni a millenomi fejlesztési célokat, amelyek a jólét megteremtését kell, hogy ösztönözzék növekedés, egyenlőség, kormányzás, irányítás és emberi jogok, valamint a fenntarthatóság a természeti erőforrások megfelelő kezelése ezen pontokának a középpontban. Az ezt követő vita során gyakorlatilag mind a 27 tagállam hozzászólt. Nem szeretnék most részletekbe bocsátkozni, ami a hozzászólásokat illeti, hanem inkább hangsúlyoznám azon kulcsfontosságú pontokat, amelyek visszatértek a vitában. Először is a miniszterek eh, messzemeleg egyetértettek a fő prioritásokkal, amelyeket az ENSZ munkacsoportja is meghatározott, tehát új milleniumi fejlesztési célokat kell kidolgozni, és ezek a fenntartható fejlődés, gazdasági, szociális és környezetvédelmi pilléreire kell, hogy épüljenek, valamint a béke és a biztonság, illetve a kormányzással kapcsolatos kérdésekkel, hogy a középpontban álljanak. A szegénység felszámolása kell, hogy legyen a figyelem középpontjában, de más kérdésekre is ki kell ezt a megközelítést bővíteni, olyan kérdésekre, amelyek az emberi jólét és a fenntartható fejlődés szempontjából mérvadóak. Egyes miniszterek egy egyszerűbb, jobban közérthető célokat szerettek volna, mások egy kiterjedtebb megközelítést akartak, amelyek rámutattak volna a különböző ágazatok összefüggésére, a víz, ellátás, az élelmiszerbiztonság közti összefüggésre, és hangsúlyozták a demográfia, a béke, a migráció, a biztonság, az éghajlatváltozás, a kormányzás és az emberi jogok közti kapcsolatokat. Továbbá számos miniszter hangsúlyozta, hogy a civil, társadalmi, civil társadalom szervezeteit és a magánszektort is be kell vonni ezen folyamatokba, nem utolsó sorban, amikor a végrehajtásról és a finanszírozásról van szó. Továbbá számos miniszter azt is kiemelte, hogy egyetemes célok elérésére van szükség, olyan célokra, amelyek elérhetőek és alkalmazhatóak minden ország esetében, de amelyek figyelembe veszik a nemzeti és regionális valóságot is. A donor országok és a kedvezményezett országok közti kapcsolat a jelenlegi keret részét képezi, ezt azonban helyettesíteni kellene egy kiegyensúlyozottabb és globálisabb elemmel. Végezetül jó néhány miniszter hangsúlyozta azt is, hogy a 2015-ös végdátum utáni keret különös hangsúlyt kell, hogy szenteljen a törékeny országoknak, és a magas szintű tanácskozás 2011-ben a fejlesztésről tartott konferencia megállapításait is kell, hogy tartalmazza ez a megállapodás. A miniszterek bizonyos kulcsfontosságú kérdéseket még kiemeltek, így konszenzus alakult ki abban a tekintetben, hogy egy közös EU álláspont szükséges. Több tagállam nyomatékosította, hogy központi szerepet kell, hogy kapjon a főképviselő, valamint az Európai Külügyi Szolgálat ebben a folyamatban. Többen rámutattak arra is, hogy szükséges, hogy EU-s álláspontot dolgozzunk ki, és ez össze kell, hogy kapcsolódjon azzal, hogy a fő nemzetközi partnereket, szervezeteket és országcsoportokat is be kell vonni, különös tekintettel a stratégiai partnerekre, a BRIC országokra, valamint eh, a legkevésbé fejlett országokra, a szahrától déreső országokat is be kell vonni. Ebben a tekintetben le kell vonni a Riói konferencia következtetéseit. Pivax biztos és mások is eh, azt eh, javasolták, hogy a millami fejlesztési célok 2015-ös végdátumat utáni keret és a Rio Plus 20 konferencia továbbra is szerepeljen a 2013-as miniszteri találkozók napirendjén. A másik fő napirendi pont az volt, hogy az EU támogatja az átalakulóban levő társadalmakat. Az eszmecserét egy közös közlemény alapján folytattuk le, amelyet a főképviselő és Pibalgs, illetve Füle biztos urak adtak ki. Nyitó megjegyzéseiben a főképviselő, alelnök asszony kiemelte, hogy az általános, a közös nyilatkozatban, a közös közleményben szereplő javaslat egy átfogó EU megközelítést hangsúlyoz. Az a lényeges, hogy az Európai Unió a rendelkezésre álló eszközein keresztül jobban elő tudja mozdítani az elszámoltathatóságot, a gazdasági befogadóságot, a megfelelő méltó munkahelyeket, a szociális igazságosságot és az egyenlőséget az átalakulóban levő társadalmakban. Pibax biztos emlékeztetett arra, hogy a szegénység visszaszorítása továbbra is rendkívül fontos az átalakuló folyamatokban, és az EU-nak amikor segítséget nyújt, fontos, hogy fenntarthatóbb eredményeket szavatoljon. A miniszterek támogatták a bizottságot abban a tekintetben, hogy az átalakulóban levő társadalmakat támogatni kell. Ismételten nem fogok részletesen beszámolni arról, hogy mit mondtak a különböző miniszterek, de néhány általános megjegyzést tennék. Egyfelől a miniszterek hangsúlyozták, hogy azon tapasztalatok, amelyeket az Európai Unió a saját bővítési folyamatából levonhat, ezeket jobban fel kell használni, akkor, amikor az EU kidolgozza a társad, az átalakulóban levő társadalmakat megsegítő szakpolitikáit. Ez egy fontos eszköz, amelyet rendszeresebben kellene felhasználni. Másodszorban, mivel minden átalakuló, átalakulás eltérő, ezért személyre szabott megközelítésekre van szükség, figyelembe kell venni az érintett országokat és a partnerországok szükségleteit. Elhangzottak javaslatok arra vonatkozóan is, hogy a többet többért megközelítést ki kell egészíteni egy kevesebbet kevesebbért megközelítéssel azon partnerországokban, amelyek a kormányzás terén nem értek el kézzelfogható eredményeket. A miniszterek hangsúlyozták azt is, hogy mennyire lényeges a technikai segítségnyújtás, valamint a kapacitásépítés a partnerországokban. A képzési programok, valamint a, olyan programok, mint a TAIEX, ezeket szélesebb körben kell bevetni és hatékonyabban. Végezetül általánosan támogatták a résztvevők az EU jobb koordinációját, például közös értékelések, közös kiküldetések és közös tervezés által. A főképviselő összefoglalta a vitát, és végezetül azt javasolta, hogy a tanácsi következtetések a miniszterek között folytatott eszmecsere alapján kell, hogy elkészüljenek, és most folyik ez a munka. A harmadik főnapi rendi pont az Európai Unió rezili reziliencia politikája egy bizottsági közlemény alapján, amelyet közösen Pibags és Georgieva biztosok dolgoztak ki. A főképviselő úgy vezette be ezt a pontot, hogy említette a visszatérő élelmiszer válságokat Afrika szarvának térségében, és ez is indokoltát tesz egy hosszabb távú, szisztematikusabb megközelítést a reziliencia képítése érdekében. Egy átfogóbb EU megközelítésre van szükség, hogy a helyi és regionális struktúrákat erősítsük, hogy jobban fellépjenek a különböző sok helyzetekkel szemben, mint az éghajlatváltozás vagy a gazdasági válságok előidézte katasztrófákkal szemben. Az Európai Unió most jobban fel van vértezve, miután születtek intézkedések az információ megosztása, valamint a korai riasztás érdekében. Georgieva biztos aztán egy részletes javaslatot is ismertetett, amely szerepel a közleményben. Hangsúlyozta különös tekintettel azt, hogy a reziliencia kiépítése érdekében a költséghatékonyság mennyire fontos. Három pont volt rendkívül fontos, például meg kell előznünk a válságokat, előre kell jelezni ezeket, sürgősségi intézkedésekre van szükség, és a válaszadás képességét jobban ki kell építeni. Az EU kezdeményezései példaként szolgálnak arra vonatkozóan, hogy elérhetők a területen pozitív eredmények. A miniszterek a, beleértve a soros, illetve a soron következő elnökségek üdvözölték ezt a közleményt, és teljes mértékben támogatták ezt a kezdeményezést. Mások hangsúlyozták annak szükségességét, hogy jobban ki kell építeni a humanitárius segítségnyújtás és fejlesztési együttműködés közti kapcsolatot, a rugalmasságot a programozás szakaszában is biztosítani kell. Az élelmiszerbiztonsággal, a kockázat értékeléssel és a költséghatékonysággal kapcsolatos kérdéseket jobban össze kell kapcsolni, és ezt minden miniszter nyomatékosította a főképviselő. Végezetül utalást tett a közelmúltbeli Mogadisúba tett látogatására, Szomáliába látogatott, és jelezte, hogy átfogó EU megközelítésre van szükség a reziliencia terén, a biztonsági instabilitással való küzdelem terén is. Köszönöm a figyelmüket, és nagyon szívesen megválaszolom az esetleges kérdéseket. Merci, Madame la Ministre. Köszönöm szépen. Szanowna Pani Minister, ja chciałbym podziękować za to, że mamy... Tisztelt miniszterasszony, köszönöm szépen, hogy eljött a mai napon köreinkbe és ezzel folytatjuk azt a hagyományt, amely azt írja elő, hogy a soros elnökség végén tárgyaljuk meg, hogy miről is, milyen munkát is sikerült elvégezni az adott szemeszterben. A tanácsban kialakult az a helyzet, hogy a miniszterek a, és az állam és kormányfők megerősítették azt, hogy pénzügyi kötelezettségvállalásainknak meg fogunk felelni. Június és október óta azonban semmi sem történt, még akkor sem, hogyha ezeknek a céloknak a megvalósulása felől komoly aggájaink vannak. de fontos az is, hogy meg is valósuljanak ezek a célok, ezek a kötelezettségvállalások, ígéretek, ezek konkrétumokká váljanak. Tudna valamit mondani arról, hogy hogyan lehetne megvalósítani mindezt? És azután ön sokat beszélt arról is, hogy az Európai Unió és a Zöldfoki szigetek között közötti megállapodás hogyan fog megvalósulni. Itt az ötödik partnerségre gondolok, zöldfoki szigetek és az Európai Unió között. Tudjuk azt, hogy partnereink mennyire fontosnak vélik ezeknek a megállapodások a betartatását. Én jó magam is megtapasztaltam személyesen a helyzetet, hiszen jártam a térségben, és még egyszer ennek a köz- kezdeményezés, emiatt a kezdeményezés miatt szeretnék köszönetet mondani. Bergman úr, a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az, hogy ilyen részletesen beszámolt a miniszterek találkozájáról, ez nagyon érdekes volt, és talán az is kiderült, hogy az európai kormányok közösen most egy recessziós időszakba fognak vele ugrani. És ugyanakkor a külügyminiszterek és fejlesztési miniszterek értik azt, hogy annak érdekében, hogy a szegénység csökkenjen, igazából a fejlődő és a fejlődésben, illetve fejlő, fejlett és fejlődő országok között tátongó űrt kell csökkenteni. Tehát fontos az is, hogy kifelé tekintsük Európából, ne csak mindig befelé. De természetesen ettől függetlenül azt hiszem, hogy mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a növekedés, a fenntarthatóság, az emberi jogok ügyei, tehát ezek a legfontosabb célok, legfontosabb alapelvek, amelyek a DCI javaslat alapját is képezi, erről most éppen. Most az Európai Parlament és az Európai Tanács minden bizonyal egyet fognak érteni a viták vagy tárgyalások során ezekkel a fontos célokkal. De ettől függetlenül nagy problémáink vannak a büdzsével kapcsolatban ugyanis tudjuk azt is, hogy el is fogunk látogatni az EDF tárgyalásokra, és hát azt láthatjuk, hogy itt hatalmas csökkentések várhatók valószínűleg az IDF e és a DCI is valószínűleg áldozatul fognak esni az európai büdzsécsökkentési céloknak. Nos, a miniszterek hogyan vélekednek erről? Ez lenne a kérdésem. Köszönöm szépen. De még talán hozzátenném azt is, hogy nagyon sok tagállammal azt is láthattuk, hogy nagyon nagy a tehát nagyon szeretnék a tagállamok lecsökkenteni a fejlesztési büdzséket, portfóliókat. Hazámban, Hollandiában például 25%-os csökkentésről szavaztak. Görenc úr? Igen, valóban. Ugye fontos az, hogy a pénzügyi kérdéseket ne söpörjük a szőnyeg alá, Persze ez egy kellemetlen téma, mert a miniszterasszony nagyon kedvesen most magyarázta el, hogy mi is történt. És hát ebben a helyzetben nagyon kellemetlen az, hogy én most nem túl kedves dolgokat fogok mondani. Természetesen nem önt személy szerint akarjuk kritikával illetni, de kérem, hogy az üzenetet vigye el Lady Ashtonnak, akit ma, mai napon itt most képvisel ön. Miről is van szó? Az Európai Parlament nagy része támogatja ezt a kérdést, és mindenképpen figyelembe kell venni azt, hogy a hatékonyság növelés lenne a legfontosabb cél a fejlesztési politika területén. Amikor az október 15-i ülés végkövetkeztetéseit olvasom, akkor egy mondat megfogott engem a pénzügyi kerettel kapcsolatban. A miniszterek tanácsa aggodalommal jegyzi meg, hogy csökkent a fejlesztési támogatásra szánt összegek, de ettől függetlenül továbbra is a legnagyobb donorok vagyunk a világban, ez persze igaz, és éppen ezért az állam és kormányfők ülésén június 29-én arról esett szó, hogy a 0,7%-os GDP arányos összeg mellett kardoskodik 2015 utáni időszakra vonatkozólag. Most hát ez pont az ellenkezője annak, mint amit történik. Június 29-én születik egy szöveg, de azután nagyon sok országban igenis és csökkentek nemzeti szinten a fejlesztési támogatások, és az Európai Fejlesztési Alapnak a dotációját is csökkentették, sőt, még a DCI csökkentéséről is elfogadtak egy szöveget. Hát akkor mi ez az ellentmondás, kérem? Hogy fogunk mi 2015-re 0,7%-ra érni, hogyha most éppen csökkentjük ezeket az összegeket? hogyan kívánjuk ezeket növelni, hogyha közben a valóság az pont az ellenkezőjéről tanúskodik. Nem rejthetjük el, hogy visszafelé lépünk. Ez az Európai Parlament számára elfogadhatatlan. És azt szeretném tudni, hogy Lady Ashton, akit ön most itt képvisel, mert ő is talán ott van az állam és kormányfők találkozóján, mit tett ő annak érdekében, hogy az állam és kormányfők mm, ne lépjenek vissza a 2012. júniusi állam és kormányfők üléséhez sen kimondottakhoz képest. Tehát itt nagyon fontos a koherencia kérdése, hogyha korábban tettünk egy nyilatkozatot, akkor koherensnek kell maradni azzal, Én úgy gondolom, hogy itt erősíteni kellene, és biztos vagyok benne, hogy Lady Ashton ezt meg is tette, erősíteni kellene pozícióit. Európai konszenzusra van szükség a fejlesztéspolitika terén. Erről született is már egy megállapodás, a fejlesztési agendára gondolok, tehát ezért lenne jó az, hogyha Lady Ashton idejönne és bebizonyítaná azt számunkra, hogy valóban védi a fejlesztéspolitikát. Remélem, hogy az Európai Parlament nem lesz hajlandó visszalépni egy fikarcnyit sem, mert a miniszterek nyilatkozatához képest illetve az állam és kormányfők nyilatkozatához képest nem vagyunk hajlandóak elfogadni egy csökkentett változatot, nem akarunk többet sem, de ugyanannyit viszont igen, nem lehet néhány hét alatt párfordulást végrehajtani ebben a kérdésben. Jó lenne, hogyha helyes úton járnánk végre. Elnök, köszönöm szépen miniszterasszonynak megadom a szót, hogy választ adjon ezekre a felvetésekre. Uh, let me start uh, first uh, with the... Uh... Tisztelt képviselők, először is uh, hadd kezdjem az MFF tárgyalásokkal a válaszomat. Természetesen mindannyian tudjuk, hogy az Európai Tanács, melynek ülésére egy pár héttel ezelőtt került sor, nem jutott megállapodásra, nem volt sikeres, és egy új európai tanácsot hívunk össze a következő esztendő elejére az Európai Tanács elnöke, Van Rompuy megpróbál tehát egy ilyen ülést összehívni, annak érdekében, hogy az MFF csomag kapcsán végső megállapodásra jussunk. A gazdasági válságot figyelembe véve mindannyian tudjuk, hogy ezzel szembe kell néznünk az Európai Unióban mindannyiunknak, és szükség van egy ilyen környezetben a kompromisszumokra, Ez pedig azt jelenti, hogy különböző érdekek érvényesülnek, ezeket alaposan meg kell vitatniuk a tagállamoknak, és az Európai Uniónak megvannak a megfelelő eszközei arra, hogy eredményt produkáljon a legfontosabb projektek kapcsán a költségvetés témájában, is természetesen ide tartozik a fejlesztési együttműködés. Megnyugtathatom önöknek, önöket, hogy az együttműködési fejlesztési együttműködés prioritást élvez, és a trialógusnak is a napi rendjén van. Természetesen nem tudom, hogy a januári tárgyalások milyen eredményre vezetnek, de a fejlesztési együttműködés az egyik legfontosabb téma a költségvetés kapcsán. Ami pedig a fejlesztési támogatási célkitűzéseket illeti, illetve a fejlesztési finanszírozást, Természetesen az Európai Unió elkötelezett a 0,5%-os cél mellett 2015-ig határoztuk ezt meg. A hivatalos fejlesztési segély 53 milliárdról ö, csökkent 2011-ben, és ez pedig azt jelenti, hogy 0,42 százaléka a GNI-nak a hivatalos fejlesztési segély, ez pedig alacsonyabb, mint a 0,44 százalék 2010-ben, tehát a 2011-es esztendője alacsonyabb. A globális gazdasági válság, illetve az euróválság ellenére az Európai Unió fenntartotta fenntartotta álláspontját a legnagyobb donor, évente 96 milliárd eurós összegekkel, és ez továbbra is több mint 50%-át teszi ki a hivatalos fejlesztési támogatásoknak, amelyet a fejlődő országok kapnak. Szeretnék egy-két konkrét példát említeni. Mindössze négy olyan tagállam van, amely eléri a célkitűzését. Öt tagállam 2011-ben a félidős 2010-es célkitűzést meghaladta, és ez pedig azt jelenti, hogy mintegy 18 tagállam nem teljesítette a kötelezettségvállalásait. Mindezt figyelembe véve azt látjuk, hogy egy óvatos egyensúlyt kell kialakítani a politikai üzenetekben. A politikai kötelezettségvállalás fontos, de a tagállamok is nagyon jól tudják ezt. A kötelezettségek teljesítése függ az MFF tárgyalások eredményétől. A gazdasági válságnak van hatása, de ez csak növeli a hatékonyabb támogatás szükségességét, és azt, hogy megtérüljön a beruházás. Pontosan ez mindannyiunk célja. A bizottság, a tanács és az Európai Parlament közös célkitűzése. Merci beaucoup. Nous allons maintenant aborder la deuxième. Köszönöm szépen. Most pedig a második kérdéskör következik. Cashman úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, miniszterasszony, ezt a beszámolót. Gyorsan szeretnék rá reagálni. Teljesen egyetértek Görönsz úr véleményével, és ugye nem passzív kívülálló, hanem fejlesztési, fejlesztési miniszterként dolgozott, és ezért a tanácsal is sokat vitázott sok eszmecserét folytatott. Amit elmondott, az kétségtelen, de van némi nézeteltérés, hiszen vannak, akik azt mondják, hogy a Rio Plus 20 egyáltalán nem volt siker, mások szerint igen, de hogyha megnézzük a nő, nők jogait például, akkor azt látjuk, hogy ez csökkent. Illetve a 2015-öt követő elemzés kapcsán van egy megjegyzésem, meg lehet változtatni ezt a mondatot? Ahelyett, hogy mindig az legyen, hogy és emberi jogok, kezdjük az emberi jogokkal. Mert szerintem az emberi jogok előfeltételeit adják a fenntartható fejlődés elérésének, a fenntartható egyénnek. Természetesen ott van a bevétel, a fizetés terén az egyenjogúság, erre is oda kell figyelni, nagyon sokan élnek közepes jövedelmű országokban, és erre oda kell figyelnünk, oda kell figyelni a nemzetek közötti egyenlőtlenségre, és olyan célokra és mutatókra van szükség, amely rámutat a fejlődésre, és ezt méltányosan és egyenlően kezeli. Ami pedig a 2015 utáni időszakot illeti, az emberi jogokra való utalás fontosabb, mint eddig valaha. Ott van a kotonói megállapodás, amely tulajdonképpen csökkenti a diszkrimináció ellenes klauzula fontosságát. Az AKC országok úgy gondolják, hogy a szexuális orientáció alapján történő diszkriminációt nem kell érvényesíteni, illetve az elleni harcot, de hát gondoljunk csak Nigériára, Kamerúra, Kamerúra. Egy párhuzamos eszmecserére van szükség, de hogyha másik fél azt mondja, hogy nem, számára ez nem fontos, akkor nincs kölcsönösség, nincsen dialógus, nincsen párbeszéd. Kíváncsi vagyok, hogy ön mit gondol erről, illetve a tagállamok hogyan értékelik a kotonói megállapodást. Amikor az emberi jogokról beszélek, akkor a nem, a, a szexuális orientáció, a hit, az etnikum, a a hív státusz, az identitás, stb. stb. mindenféle diszkrimináció mentességre gondolok. Vannak itt kollégák, akik Afrikában egy konferencián vettek részt, és azzal a kérdéssel foglalkoztak, hogy a fogyatékkal élők nem tudnak részt venni a politikai folyamatban. Ez nagyon fontos kérdés akkor, hogyha valóban vezető szerepet várunk a fejlődő országoktól ezekben a fontos témákban. Ennyit tehát a saját aggájaimról. Természetesen szorosan együttműködünk majd Baroness Ashtonnal, illetve a bizottság többi képviselőivel, hogyha 2015 utára tekintünk, akkor először is őszintén látnunk kell, hogy a millenniumi fejlesztési célokat miért nem tudtuk teljesíteni. Először is a pénz ennek az oka, a, azt mondják a tagállamok, hogy a GNI 7%-át felajánlom, vagy az 5,6%-et. Aztán, amikor a jó időknek vége és rossz idők következnek, akkor azt mondják, hogy ezt nem tudják teljesíteni. Tehát nem értik, nem értik, hogy nem összegek mellett törtek láncsát, nem amellett kötelezték el magukat, hanem a százalékok mellett. És nagyon fontos, hogy erre emlékeztessük örök, őket, hiszen finanszírozás nélkül nem képzelhető el hosszú távú fenntartható fejlődés. Ami a négyes fejezetet illeti, már elég rossz volt maga a 6%-os csökkentési javaslat is, de aztán 10%, 10%-os volt ez a csökkentés, és ezt e, Van Rompuy úr 11%-ra emelte, ez teljesen elfogadhatatlan, ha, ha csak nem az a célunk, hogy mindig csak üres szavakat hangoztassunk. Elnök, Mitchell úrnak adom meg a szót. Chairman, um, Chairman. Elnök úr, asszony, az elhangzottak alapján arra szeretnék visszatérni, amivel a miniszterasszony befejezte. Itt ugye 96 milliárdról van szó a fejlődő világban, de én úgy gondolom, hogy csak mondjuk kb. 80 milliónyi értéket kapunk érte. Hogyha jobb koordinációt valósítanánk meg, nagyobb lenne a koherencia, akkor akár 6 milliárdot is évente meg lehetne takarítani, és ezzel már meg is lenne a megszorítások összege. Hogyha megvizsgáljuk a Fülöp-szigeteket ma, több mint 300-an haltak meg, 400-an tűntek el a tájfun miatt. Egész egyszerűen nem fektetünk be a um, természeti katasztrófák megelőzésébe és a kockázatok csökkentésébe. Hatalmas összegeket lehetne ö, megtakarítani, hogyha, az, hogyha a mm, megelőzést tartanánk fontosnak. persze lehetne, ugye itt sok mindent tenni, lehetne építeni iskolákat, meg lehetne tanítani az embereket úszni. De mit tudunk tenni annak érdekében, hogy jobban költsük el a pénzünket. Egyszerűen nem kapunk értéket, azért, mert nincsen koherencia, nincsen előkészítés, nincsen együttműködés. Jobb lenne, hogyha inkább a megelőzésbe ö, fektetnénk nagyobb összegeket, és nem utána tízszeresét ö, küldenénk el a katasztrófák utáni helyzetek ö, megoldására ezért lenne nagyon fontos az, hogy Lady Ashton ezt a kérdést felvesse. Csak egyszerűen annyit, hogy értéket kapjunk a pénzünkért. Legyünk végre koherensebbek, legyen egy nagyobb együttműködés, és az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek és az összes többi intézmény legyen elszámoltatható egyszerűen nem tudom ezt elfogadni, azt hiszem, hogy itt a koordináció, koherencia és megelőzés a kulcsszavak, ezt muszáj lenne a tanácsnak megértenie, és Eston asszonynak is ezt előmozdítania. Elnök, köszönöm. Najszer úr következik. Vielen Dank. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt miniszterasszony, először is szeretnék köszönetet mondani önnek, hiszen rövid időn belül már a második alkalommal jár nálunk, hiszen Szurinámban jelen volt az AKC tanács ülésén. Ez egy egyetemi jelzés volt az AKC országok felé, partnereink felé, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonítottak ennek a tanácskozásnak, ami a 0,7%-ot illeti, Görönz és Cashman kollégáim már mindent elmondtak erről. Én a millenomi fejlesztési célok utáni időszakról szeretnék beszélni. Hogyan néz ki a helyzet majd 2015 után a tárgyalások során? Végre leszögezhetnénk azt, hogy egy közös európai megközelítéssel többet elérhetünk. Pivarks úr, Pivarks biztos úr egy kitűnő tárgyaló partner, aki kellő hírnével bír az ENSZ berkeiben is, és jó lenne, hogyha az Európai Tanács ebben a kérdésben ne 27 hangon szólalna meg, hanem egységesen felsorakozna a biztos úr mögött, mert így a fejlesztési politika terén Európában egy és ugyanazon hangon szólalhatnánk meg. Ez egy határozott jelzés volna most, amikor a 2015 utáni időszakra nézve kell meghatároznunk a millenniumi fejlesztési célokat. A második kérdésem nem annyira az októberi tanácskozásra vonatkozik, de az AKC konferencia részvevőjeként számomra ez fontos, hiszen ez a külügyi tanács napirendjén is szerepel jobb kapcsolatok Kubával. Ez ugye Szurinámban is nagy feltűnést keltett ez a téma, és szeretném megtudni, hogy ön hogyan képzeli el az EU jobb kapcsolatait Kubával, amely ugye az AKC tagja, de nem tartozik az AKC-EU közös parlamenti közgyűléséhez. Hogyan látja ön ezt, és hogyan tudja támogatni ezt a folyamatot? Utolsó hozzászólónak adom meg a szót Gőren szúrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék a miniszterasszony véleményére, a válaszára visszatérni. Nem az ön országára vagyok dühös, tudom, hogy nehézségekkel küzd, miniszterasszony, de mégis problémát okoz az, amit elmondott a válasza, hiszen a többéves pénzügyi keretre utalt ebben az Európai Fejlesztési Alapnak ehhez nincs köze, hiszen ez nincs benne az Európai Többéve pénzügyi keretre, keretben, hanem ez egy különálló költségvetés. mégis úgy teszünk, mintha része lenne, hogyha benne lenne az Európai Fejlesztési Alapban, mint hogyha része lenne eh, annak a csomagnak, ahol spórolni próbálunk. A trilógus keretében eh, semmit nem kell mondanunk ezzel kapcsolat, kapcsolatban, természetesen fölemelhetjük a hangunkat, mondhatjuk azt, hogy ez elfogadhatatlan, a kötelezettségvállalással szemben van, szembe megy, de a költségvetési hatáskörünk ezt nem teszi lehetővé, legalábbis szigorú értelemben. És szeretnék ehhez ragaszkodni, hiszen azt mondta, hogy 11 ország nem teljesíti a kötelezettségvállalásait, 16 viszont igen, erre képes, és ezek vonakodnak, és nem hajlandóak emelni a Fed befizetéseit. Olyan országokról van szó, akik nettó befizetők, és akik azt mondják, akik azt mondják, hogy ha két centtel többet fizetünk be az európai költségvetésbe, akkor veszítünk, ez pedig elfogadhatatlan. Azt gondolom, hogy erre a kérdésre vissza kell térni, az európai fejlesztési konszenzust figyelembe kell venni, hogyha csökkentéseket eszközölünk, és ezek szembe mennek a megállapodásainkkal, az ígéreteinkkel, akkor, akkor az, az eredeti kötelezettségvállalást kell újra górcső alá venni, hiszen ebben megállapodtunk. Ha ezt nem tesszük meg, akkor akkor továbbra is azt mondom, hogy árulást követünk el, és az európai fejlesztési konszenzust nem vesszük komolyan. Végül pedig vannak olyan országok, amelyek vonakodnak, ezek között vannak olyanok, akik szinte semmit nem adtak, akkor, amikor jó volt a gazdasági helyzet, ezek az országok semmit nem adnak, vagy még kevesebbet adnak akkor, amikor a gazdaság egyáltalán nem megy, ezek az országok egyáltalán nem akarnak befizetni semmit, és azt hiszem, hogy nincs más lehetőségünk, Lady Ashtonban kell bíznunk, és azt reméljük, hogy valóban valóban látni fogjuk, hogy az európai fejleszté, együttműködési fejlesztési kötelezettségvállalások területén egy bizalmi problémával kell szembenéznünk. Köszönöm, mondja az elnök, a miniszter asszonynak adom meg a szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők. Megpróbálom összefoglalni a válaszokat az észrevételeket, kérdéseket, amelyeket, amelyeket kaptam. Az emberi jogok témájában természetesen a tém, az emberi jogok létfontosságúak a fejlesztési együttműködés keretében jogállamiság, kormányzása kapcsolatos kérdések szintén. Ha megnézzük az arab tavasz országaiban a fejleményeket, az egyik legfontosabb elem pontosan az emberi jogok témája, de a jogállamiság és a kormányzás szintén lényeges kérdések. Tehát minden bizonyal teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az emberi jogok kulcsfontosságúak, és ezek ezek alapján is kell értékelnünk az együttműködésünket számos országgal. És ez az ok annak is, amiért az Európai Unió a közelmúltban kinevezett egy emberi jogi külön megbízottat. Ez egy nagyon fontos intézkedés volt az Európai Unió számára, és Lambrinidis úr, aki a külön megbízott, remélhetőleg a tagállamok és az Európai Külügyi Szolgálat együttműködésével fogja az emberi jogok helyzetét értékelni majd a partnerországokban. Mitchell képviselő kérdésére válaszolva azt mondhatom, hogy egyetértek a koordináció és a koherencia, valamint a kiadások egy csökkentése nagyon fontos kérdések, és pontosan ezért egyre inkább elmozdultunk a közös programok irányába. Ez egy nagyon fontos feladatot jelent. Egy jobban koordinált európai megközelítés szempontjából. Új megközelítésről van szó. Nagyobb összhangra törekszünk, és arra, hogy jobban összehangoljuk a lépéseinket a tagállamokkal 2001-ben Dél-Szudánnal kapcsolatban sikeresen léptünk fel, most pedig közös programot indítunk számos egyéb partnerországban. Példaként említhetném, hogy az idén Gána, Etiópia, Guatemala, Haiti, Laos, Mali és Ruanda szerepelnek a projektek között, és Birmáni, Burmát is fontolgatjuk. A, a kiadások egyszerűsítésére sor kerül, és jobb lesz a koordináció, illetve a koherencia is. Ez az egyik olyan módszer, amelyet alkalmazunk. annak érdekében, hogy megpróbáljuk a rendelkezésre álló forrásokat a lehető leghatékonyabban és a legkövetkezetesebben elkölteni. Ami Kubát illeti, a legutóbbi külügyi tanácsülésén a miniszterek megvitatták ezt a pontot, és a vita eredménye az volt, hogy a főképviselő és a külügyi szolgálat részt vesz egy új megállapodás tárgyalásában, de amíg ez meg nem valósul, addig természetesen az 1996-os közös álláspont érvényes továbbra is. Ez azt jelenti, hogy megállapodtunk abban, hogy dolgozunk, egy esetleges új megállapodáson Kubával. Egyelőre azonban a közös álláspont változatlanul hatályos, és a főképviselő, illetve az Európai Külügyi Szolgálat tárgyalási irányelvet fog kidolgozni egy új megállapodás érdekében. regarding the uh, post-MD... Ami pedig a millenniumi fejlesztési célok utáni időszakot illeti, a bizottság fő képviselője eh, dolgozik ezen a dokumentumon, amelynek középételére előráthatólag januárban kerül sor. Elhangzott egy másik észrevétel a megkülönböztetés, mentességgel kapcsolatban. Szurinámban ott voltam az EU közös az EU és az Akácsi közös tanácskozásán, és természetesen ez a kérdés ott is elhangzott a viták során. No um, there was a proposal Elhangzott egy javaslat, az Európai Bizottság megfogalmazott egy javaslatot a kotonui megállapodás felülvizsgálatára vonatkozóan, hogy a szexuális irányultságra vonatkozó kitétel ebbe szerepeljen. De sajnos az akácsi partnereink ezt nem fogadták el. A kompromisszum pedig, amelyet végül sikerült elérni, arra vonatkozott, hogy a diszkrimináció mentességgel kapcsolatos záradékot frissítjük. Az Európai Uniónak persze volt alkalma arra, hogy hangsúlyozna, mi az európai álláspont ebben a rendkívül fontos kérdésben. Engedje meg, hogy pontosítsam ezt. A felülvizsgálatban megállapodtak, pusztán a ratifikációt várjuk, a tagállamok és a parlament részéről. A lényeg itt az, hogy egy a tárgyaló partner elfogadta azt, hogy bekerüljön ez a szexuális irányultság, de az akácsi nem fogadja el, tehát abban egyetértünk, hogy nem értünk egyet. Igen, hát ezt mondtam én is. Azt javasoltuk, hogy a szexuális orientáció kerüljön be a dokumentumba, de a tárgyalás során, ha az egyik fél nem fogadja el ezt a kifejezett utalást, akkor egy kompromisszumot kell találjunk. De ez nem eh, veszélyezteti az Európai Unió álláspontját, és ez a leglényegesebb kérdés. Köszönöm longtemps. Madame la ministre, je vous remercie beaucoup et d'être venue. Et... Tisztelt miniszterasszony, nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk, és beszámolt erről a nagyon fontos tanácsról. Nem marad más számomra, mint az, hogy azt kívánjam, hogy sikeres legyen a ciprusi elnökség vége, és nagyon-nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok önnek, ez meg is érdemlik. Szeretném bejelenteni a következő ülésünk időpontját. December 17, 15 órától 18 óra 30-ig, és már és december 18, 9-től 12.30-ig, és annak ellenére, hogy nagyon közel vannak már a karácsonyi, vagy lesznek már a karácsonyi ünnepek, remélem, hogy nagyon sokan lesznek jelen. Köszönöm.